Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen von gestern wieder auf. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a tegnapi ülésünket folytatjuk. A 9-es napi rendi pont következik, a mentesítésről van szó, kérek mindenkit, hogy helyezze be a szavazókártyáját. Egy egész sor szavazás következik ugyanis most. A jelentéstevő még nincs velünk, de hát vártunk már 10 percet, és most már nem várunk tovább. A kérdés az, hogy a jelentéstevő kérje a szót. Csárnecki úr. Szeretne mondani valamit? Kérje a szót. A tanács és az Európai Tanács csak kapcsolatos mentesítésről van szó. Szóval, Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem minden világos rendben van a dolog, úgyhogy nem taglalnám. Hát én nem hallottam pontosan, de azt hiszem rendben van, mondja az elnök. Akkor tehát megnyitom, itt elkezdjük a szavazást. Döntés. az állásfoglalásra fogunk szavazni. 18 és bekezdés egyes módosító mellette ellene. Tartózkodó elvetettük. Tehát egyes módosító 18-as bekezdésben, amiről szó van. Ettől a konfúzió még fokozódik. viszont a, az egész állásfoglalásról szavazunk, ki van mellette ezzel a módosítással, mellette, ellene. Nem, géppel kell szavazni elnézést. Tehát a végszavazást elektronikus módon csináljuk. Megnyitom. Abstimmung ist beendet. Lezárom. 26-an mellette, ketten ellene szavaztak. Így a tanács mentesítését megtagadtuk. Így megy men a plenáris elé az ajánlásunk. Jön a következő. Csárnecki jelentés. did vote on the resolution. Tehát az állásfoglást is, tehát nem vagyok a döntés, állásfoglás is, meg kell szavaznunk, tehát megnyitom a szavazást. Én nem szavazok, mert a néppárt egyel többen, többen képviselteti magát. Lezárom. 27 mellette, egy ellene elfogadtuk az állásfoglalást. Köszönöm. Tehát a tanácsügyét ezzel lezártuk. Nem világos ez, mert itt semmi sem áll a alapon, a szavazó listán. Tehát nem látom, hogy hány szavazásunk is van ezért van, aki zavar. Aztán a titkárság egy kicsit jobban megszervezhetné. Kicsit félrevezető ez így. Tehát a Technológiai Intézet, Európai Intézet ügyében a jelentéstevőt is Csárnecki. Kérje a szót a jelentéstevő. Madam Chair, uh, we had a discussion. Elnök asszony, volt egy megbeszélés a vonatkozó szakbizottságban, minden világos szerintem, úgyhogy Ennyi. Gut, dann kommen wir zum... Korina, egyes módosító, mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. A kettes módosító ezzel okafogyottá vált, akkor most az egész mentesítéssel szavazunk. Megnyitom, elektronikus módon szavazunk, megnyitom. Lezárom. 22 mellette, 6 ellene. Elfogadtuk. Következő döntés. A hármas módosított visszavonták. Megnyitom az elektronikus szavazást a számlák tárgyában. Ipis einzufügt. Also die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 22 mellett 6 ellene, köszönöm. Állásfogás indítvány. Következő négyes módosítóról szavazunk. Emellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, Tartózkodok. elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, Tartózkodok. elfogadtuk. Nyolc mellette, ellene, Tartózkodok. elfogadtuk. Kilenc mellette, ellene, Tartózkodok. elvetettük. Tíz mellette, ellene, Tartózkodok. elvetettük az egész állásfoglalásra fogunk most szavazni, elektronikus módon megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. Weil mit 25 zu 25 4 ellenében elfogadtuk, köszönöm. Gratulálok jelentéstevőnek. Gondolom várta az eredményt. Az Artemis tárgyában Csárnecki úr a jelentőstevő kéri a szót. Das scheint nicht der Fall. Úgy tűnik nem. magáról a mentesítésről fogunk szavazni. Van egy módosító. Ki van mellette? Módosító mellett? Ellene? Tartózkodó. A többség volt, elvedette. Így az egészről döntünk most. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. megadtuk a mentesítést. A következő vagy már kettős módosító mellette, ellene, tartózkodó. Elfogadtuk. Most pedig az így módosított az anyagról szavazunk mellett, megnyitotom, és a géppel szavazunk, megnyitom lezárom. A szocialisták egyre többen vannak. Lezárom. 24 ötelenében elfogadtuk. Most pedig a számlákról szavazunk, megnyitom. Lezárom. 23 mellett a hat elfogadtuk. Ezzel az Artemisról pozitívan döntöttünk. Az Eniákról szavazzunk, megint Cserneckiről szavazó. Kére szót, megkérdem. Úgy látom nem. A mentesítésről kell szavazunk, van egy módosítónk is. Ki van mellette, módosító mellett? Ellene elvetettük a módosítót, most az egész mentesítésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. Elfogadtuk, ezzel megadtuk a mentesítést. A számlás lezárására szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. megadtuk. Így most az állásfoglaláshoz szavazzunk, van egy módosító, kettes módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, akkor az egész állásfoglaláshoz szavazunk, most megnyitom a szavazást. Lezárom. 25 négyelében elfogadtuk. Megadtuk. Következő szavazás tárgya egy vélemény. Csárnecki kollega a szerző. Az EU szerepe az ENSZ-ben, hogyan lehet jobban elérni az EU külpolitikai céljait. Nagyon fontos anyag ez. Kíván-e szólni a szerző, fogalmazó? Traditionally no. Nem akkor megtakarítjuk a tolmácsolást. Akkor kezdjük a szavazást. Egyest visszavonta benyújtója, kettes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, három mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A 4-től 13-ig szavazunk blokkban? Csináljuk blokkban? Né? Nem. Nem akarják. Oké. Okay. Négyes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk öt mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. hat mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. hét mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. A hetes nézzük meg géppel, ellenőrizzük. Megnyitom a hetesvel. Ellenőrző szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Bocsánat túl sok mozgás volt, nem láttam. 8 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 9 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 10 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 11 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 12 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 13 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 14 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók. Ezt géppel nézzük meg, 14 második része megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 15 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Ezzel az egész véleményről szavazunk, megnyitom a elektronikus szavazást. Lezárom. elfogadtuk 26-2 elmében. Gratulálok a nagyszerű eredményhez a jelentéstevőnek. Most pedig elkezdjük a 2016-os költségvetésről alakított vélemény. Én vagyok a szerző, a discharge foglalkozó jelentő. Nem kérem a szót. Egyes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodó elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodó elfogadtuk, négy mellette ellene tartózkodó elfogadtuk, öt mellette ellene tartózkodó elfogadtuk, hat mellette ellene tartózkodó elfogadtuk, hét két részben első rész mellette ellene tartózkodó elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodó. A második részt géppel nézzük meg, hetes második része. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolc mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Kilenc. Két részben, első rész mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 10 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk, 11 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk, 12 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk, végszavazáshoz értünk a véleményről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 26 egy ellenében. Magamnak kell gratulálja. Köszönöm. Ezzel a szavazások végére értünk. Következő napirendi pontunk 15-ös. aki el akarja hagyni a termet, kérem csendben tegye. Ja, wir machen weiter. Genau. Folytatjuk a munkát. Tovább folytatjuk a mentesítési témákat. Kérem, hagyják el a termet, hogyha beszélgetni szeretnének. A 15-ös napi rendi pont következik tehát. A közös vállalkozások mentesítéséről, az IMI részéről, az ITER részéről és az FCH részéről üdvözlöm a vállalkozások igazgatóit. Itt van az EIT és az Excel vállalkozások igazgatója is. Üdvözlöm a többi meghívottat, és remélem senkit nem hagytam ki. Nagyon örülünk, hogy itt vannak velünk a vendégeink. És hát felvetődik a szokásos kérdés, ki szeretné kezdeni. Szerintem a legproblematikusabb vállalkozások egyikével kezdjük, az imivel parancsolja. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim! Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy itt lehetek és tájékoztathatom a KONT szakbizottságot a 2013-as mentesítési jelentésben szereplőkről, illetve előkészíthetjük közösen a 2014-es mentesítést. Pierre Mürien vagyok, és én vagyok az EMI új igazgatója, ügyvezető igazgatója, ötödik napja látom el ezt a posztot kereken. Kor- korábban egy közpénzből finanszírozott kutatási vállalkozás élén álltam Kanadában, és Írországban is nagyon sok tapasztalatra tettem szert közpénzek menedzselésében. Ír állampolgár vagyok egyébként, és nagyon örülök, hogy újra Európában tevékenykedhetem. Az IMA egy közös vállalkozás, amelynek egyik tulajdonosa az Európai Unió részéről az Európai Bizottság, és a cél, hogy költséghatékony módon találjunk megoldásokat a páciensek számára. Az antimikrobiális rezisztencia, a diabétesz, az Alzheimer, kór, az autizmus, a rák és más egyéb betegségek kutatásával foglalkozunk. Az IMI egy nagyon innovatív finanszírozási modellel rendelkezik, amelyet a jogalkotó hozott létre, és az EU-s finanszírozás itt magánpartnerekhez folyik, és ipari partnerekhez is, akik azonban a maguk részéről nem részesülnek ugyan EU-s finanszírozásból, de maguk is hozzájárulnak a vállalkozás működéséhez. Szeretném elmondani, mennyire nagyra értékelem a jelen szakbizottság munkáját és az Európai Számlafiszék munkáját is, hiszen hozzájárulnak ahhoz, hogy az IMI esetében megvalósuljon a megfelelő pénzgazdálkodás. A kezdetektől fogva nagyon nagyra értékeltem azt is, hogy az IMI nagyon komolyan vette jelen szakbizottság ajánlásait. Négy pontban foglalnám össze a előrelépést, amelyet megvalósítottunk. A részleteket megkapták a szakbizottság tagjai elmúlt nap során, eljutottuk ezeket. A négy pont a következő. Ex post ellenőrzések az IMI finanszírozásban részesülő kedvezményezések esetében, a hibaarány az IMI finanszírozásban, és az IMI irányítása. Először is, ami az ex post ellenőrzéseket illeti a kedvezményezettek esetében, úgy gondoljuk, nagyon jó előrelépést tettünk. Szem előtt kell tartani természetesen azt, hogy egyensúlyt teremtsünk a szükséges ellenőrzések eh, és a terhek észszerű keretek között tartása között. Ez nagyon fontos szempont minden konzorcium szempontjából. Kiváló előrelépést értünk el az ellenőrzési program vagy audit program végrehajtásában is. 2015 vége előtt remélhetően sikerül felszámolni az elmaradásokat. Az auditok 70%-át lezárták. A kedvezményezettek, illetve egyéb expost vizsgálatok rámutattak arra, hogy a hibaarány most már csökken, a csökkenő tendenciát mutat, 2014 végén már a 2%-os küszöb alá esett. A harmadik dolog pedig az ESPIA társaságok hozzájárulása több ellenőrzés alá esik. Tehát a Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetségének a tagvállalatai járulnak hozzá a, munkánk, a munkákhoz, és őket az Európai Bizottság belső audit szolgálata is ellenőrzi. Négy felülvizsgálatot hajtottak végre 2014-ben a természetbeni hozzájárulásokkal kapcsolatban, és 2015-ben még hetet indítottak, most pedig nagyon világosan látható már annak a képe, hogy 88,7%-a a a természet 88,7%-ot tesznek ki a természetbeni hozzájárulások, és egyébként az FPA társaságok természetbeni hozzájárulásáról most már lebontott információ elérhető az éves tevékenységi jelentésben. És az innovatív gyógyszerek közös vállalkozás honlapján szeptember óta, 2015. szeptember óta elérhető. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az FPA cégektől származó természetbeni hozzájárulások mértéke. A hozzájárulásnak az 59%-a tulajdonképpen azt fedi le, hogy az ágazatban, ágazati háttérrel rendelkező szakemberek a konzorciumban dolgoznak. Az ő szakértelmük nélkül a konzorcium nem tudná teljesíteni a célkitűzéseit, tehát ez a fajta hozzájárulás nagyon-nagyon fontos eleme ennek az új PPP-nek, a magán és az állami szféra együttműködésének. Az innovatív gyógyszerek közös vállalkozás szeretné megnyugtatni a szakbizottságot az Európai Bizottság szerepéről is. A legmagasabb döntéshozó testület azonban az igazgató tanács nálunk. 5 Európai Bizottsági képviselő és 5 ESPIA képviselő adja ezt a tanácsot, tehát a gyógyszeriparból stratégiai kutatási napirendet dolgozunk ki, széleskörű konzultáció alapján a tagországokkal, független tudósokkal, betegcsoportok képviselőivel és magával az ágazattal. A, az IMI 2 kutatási agendát 2014-ben fogadták el. Ezt a WHO 2013-as jelentéseire alapozták, és az igazgató tanácsi jóváhagyás ra szükség van mindenfajta nagyobb döntés meghozatalra. Tehát új témák, új projektek, éves munkaterv, éves tevékenységi jelentés, költségvetés, tehát mindenhez szükség van a jóváhagyásra. Azt is persze biztosítani kell, hogy a kiválasztott témák iránt érdeklődik az ágazat, illetve hogy az ágazat is hoz olyan témákat, amely a stratégiai kutatási keretek között szerepel, és akkor az igazgató tanács jóval tudja hagyni ezeket. Zárásként tehát elnök asszony azt mondanám, hogy ez egy nagyon sikeres közös vállalkozás, a tudományban és az innovációban jó eredményeket ér el, a betegek életét és a közegészségügyet is javítja Európában. Elkötelezettek vagyunk az adófizetők pénzének a megfelelő kezelése mellett, és az én munkám Ban ez komoly prioritást jelent. Én örömmel tekintek az önökkel együtt végzett munka elébe, és remélem, hogy az IMI biztonságos pénzügyi gazdálkodása megvalósul. Nagyon szívesen válaszolok kérést, kérdésekre. Hogyha netán nem tudnék válaszolni valamilyen kérdésre, mivel ez az ötödik nap, amit eltöltök itt ezen az új poszton, akkor írásban később nagyon szívesen választ adok. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a kollégák hogy vannak vele, de nekem nem mondott újat. Persze, a 2014-es költségvetési évről szeretnénk tájékozódni, és arról, hogy milyen problémákba ütköztek. Az émi esetében már azért voltak eddig is aggájaink. A kérdés az, hogy mennyit tanult az eddigiekből az émi, Voltak bírálatok, amelyeket megfogalmaztunk, konkrét bírálatok, ezekre szeretnénk választ kapni. Hát én nem tanultam most ebből semmit, de hát nem akarom megelőlegezni a jelentéstevő véleményét sem, Mária Marinesco a jelentéstevőn kérje a szót. Köszönöm szépen. Igen, hát valóban egy új igazgatóról van szó, nemrég foglalt el a posztját, de talán jobban elő lehetett volna készíteni ezt a, az előadást. Volna néhány kérdésem az ex post auditokkal kapcsolatosan. Mi a nemzeti ellenőrök által auditált összegek aránya? Más szóval a közpénzek mekkora arányát ellenőrizték a megfelelő pénzgazdálkodás szempontjából, ami pedig a tevékenységet illeti, érdekelne, hogy ki dönt a kutatási témákról, és milyen alapon, milyen eljárás alapján születik meg a döntés, milyen, ki dönt arról, hogy milyen ajánlatokat kérnek be. A természetbeni hozzájárulásról is szó esett. Érdekelne azonban, hogy ezt a természetbeni hozzájárulást milyen módon értékelik, milyen módszer alapján, annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy valóban a megfelelő természetbeni hozzájárulás. Továbbá, mi a helyzet a gazdasági, társadalmi hozzájárulással, és végezetül pedig jó lenne, ha szólna néhány szót a szellemi tulajdonjogokról és, és arról, hogy ezek mennyiben tükröződnek azon termékek árában, amely termékek a kutatások eredményeképpen jönnek létre, hiszen 50%-ban közpénzekről van szó, Remélhetőleg a kutatás végén ugye megszületik egy termék, a kutatás eredményeképpen, és hát az ilyen nagyon érdekes orvostudományi területeken általában igen jelentős mértékben tükröződik a szellemi tulajdonjog. De hát itt 50%-ban közpénzekről van szó, ezt is látni kell, úgyhogy érdekelne, hogy ezzel kapcsolatosan mi is a helyzet pontosan. Köszönöm. Tessék, igazgató úr! Uh, so start um, with the first question concerning. Kezdjük az első kérdéssel. A százalékos arányra kérdezett rá. Összesen 607 millió 730 ezer eurónyi közpénz elköltését auditálták a projekteken és innen származik az a 70%-os adat, amelyről, amelyet a bevezetőmben említettem. Ez növekedni fog, hiszen az auditok még most indulnak, vannak olyanok, amelyeket még nem zártak le. Remélem, hogy ez így világos, tehát még vannak folyamatban lévő ellenőrzések is. Ami azt illeti, hogy ki vagy hogyan választjuk ki a témákat, és mi ennek a folyamata. A, a kutató tímek kiválasztása, és így tovább. Erről a következőt mondom. Az igazgató tanács választja meg a témákat, ahogy mondtam, öt képviselő ül ebben a bizottságból, és öt képviselő ül az FPA cégekből, tehát a Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetségéből. A bizottságnak vétójoga van ebben a grémiumban, és ez azt jelenti, hogy a döntéshozatali folyamat az igazgató tanácsi szinten zajlik. Hát nyilván sok input érkezik ide be, ezeknek a témáknak a kialakulása, meghatározása és így tovább. Több szinten megy keresztül, különböző csoportok adják az információt, de az igazgató tanácsé a végső szó. Ami a kutató csapatok kiválasztását illeti, az eljárást olyan szabályok alapján hagyjuk végre, amelyet a jogalkotó határozott meg. És nyilván ennek az eljárásnak a felügyelete is megoldott. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy pályáztatás történik, és független szakértők végzik az értékelést, teljesen mindegy, hogy milyen téma vagy szakterületről van szó, szakaszos ez a folyamat. Az első szakaszban az ágazati partnerek, az FPA partnerek nem vesznek részt egyáltalán. Csak miután az első szakasz lezárult, akkor jön létre a konzorcium, és akkor választjuk ki a gyógyszeriparból az együttműködő partnereket a következő kérdést keresem. Igen, tehát a szociális és gazdasági hatások, ez a, volt a következő kérdés, ez nagyon fontos. És én személyesen nagyon komolyan fogom ezt venni. Most zajlik az a folyamat, hogy egy független csoport alakul meg, az első szociális-gazdasági tanulmányt készítik el az innovatív gyógyszerek projektjéről. Hát nyilván akkor lehet ezt elkészíteni, hogyha a projektek lezárultak. Egyelőre egy ilyen projekt van, amely lezárult, és a végső jelentés is elkészült. Ugye nyilván mindenki tudja, hogy négy évig tart, míg a projekt lebonyolódik, és utána a projekt lezárása további egy évet vesz igénybe. Tehát most kezdődik csak a projektek lezárása, és ez a szociális gazdasági hatástanulmány az elkövetkezendő hat hónapban készül majd el. Aztán a szellemi tulajdonjogokra is rákérdeztek, nagyon világos a politikánk, hogy a, ennek a szabályai vonatkoznak az összes partnerre. Tehát a rendelkezések mögötti útmutatás azt a célt szolgálja, hogy gyakorlatilag hozzájáruljon ahhoz, hogy a gyógyszerfejlesztés hatékonyságát erősítsük. Tehát függetlenül attól, hogy ki, ki birtokolja ezt a szellemi tulajdonjogot, nagyon fontos számunkra, hogy megkönnyítsük ennek a felhasználását, és hogy lássuk, hogy, val, hogy lássuk, hogy valóban eljutnak a termékek, a gyógyszerek azoknak a betegeknek a kezébe, akiknek szükségük van. Hát, tehát szeretnénk azt megakadályozni, hogy a folyamatot valaki fenntartsa, megakassza, és csak üldögéljen a tulajdon jogán, anélkül, hogy azt fel lehessen használni. A, gyakorlatilag a politikánk és a mögötte levő útmutatások ezt támogatják a konzorciumon belül is. Ami az árazást illeti, a termékek árazását, hát nyilván a szabályokat, amelyeket az IMI-ra megalkottak, nem úgy alakították, hogy az árakra is vonatkozzanak, tehát a tagállamok asztala ez, nem az Európai Bizottságé, úgyhogy nekünk nagyon nehéz bármifajta szerepet is játszanunk közvetlenül a piaci árak meghatározásában, illetve annak a vizsgálatában, hogy mondjuk egy kutatás korai szakasza hogyan befolyásolja majd később az érintett termék árának alakulását. Remélem, hogy Marinescu úr kérdéseire válaszoltam, és még egyszer mondom, hogy ha bármire nem tudok kielégítő választ adni most, akkor nagyon szívesen ö, szolgáltatok további információkat később. Köszönöm szépen a következő hozzászóló Csárnecki kolléga. Bocsánat. Először is gratulálok önnek az új állásához, és hát drukkolok magának, meg a csapatának. Köszönöm nagyszerű bevezetőjét. Két kérdésem adódna. Ön elküldött nekünk olyan dokumentumokat, amelyek azt mutatják, hogy előrelépések történtek, és el is kezdte kifejteni a dolog miben létét. Kérem azonban, hogy részletesebben magyarázza el az intézmények milyen módon léptek előre az IMS uh, expost audit programjában, és írja le a jelenlegi helyzetét a végrehajtásnak, kifizetések, a lekötések haladását, az egy ezzel kapcsolatos tevékenységekben. E, igazgató úr, parancsoljon! Nem vagyok egészen biztosan abban, hogy még milyen további részleteket szeretnének e, tőlem hallani az expost ellenőrzési eljárásról. Az expost auditot független audit cégek végzik, és hát nyilván a rájuk vonatkozó szokásos alapelvek alapján, tehát őket kötik ezek a vizsgálatra vonatkozó szabályok. A folyamat, hogy a vizsgálati folyamatban hibákat tárnak fel, nyilván emberi hibákról van szó, nem pedig csalásról. A pénzügyi támogatás allokálásában, tehát itt az fordulhat elő, hogy egy költséget, egyfajta kiadást nem a megfelelő helyre sorolnak be a megfelelő jogosultsági sorba. Ebből adódik a hiba ráta, és most már ez a hiba arány a 2% alá eset. Nagyon részletesek az eljárásaink, hogyha gondolják, akkor nagyon szívesen az önök rendelkezésére bocsátjuk ezeket. Én remélem, hogy ez a további részlet most elegendő lesz. A második kérdést, elnézést kérek, a második kérdést nem vagyok benne biztos, hogy pontosan értettem. So this was uh, relevant to the uh, budget execution uh, in terms of ez a költségvetés végrehajtására vonatkozott, ugye, hogy ezt hogy tervezzük meg? Jól értettem én a második kérdést? Kérem ismételje meg, legyen szíves. Could you repeat your second question? Persze, persze. Leírta a jelenlegi helyzetet, a kifizetések és lekötések helyzetének dokumentációval kapcsolatban a nemzetközi tevékenységekben. So the, uh, the, for, for 2013... Nos, a 2013-as évben a kifizetési kötelezettségvállalások 97,5%-on állnak, és a kötelezettségvállalási előirányzatok pedig 99,5%-on állnak. Tehát ez azt jelenti, hogy a kötelezettségvállási, illetve kifizetési előirányzatok a terveknek megfelelően alakulnak. 2014-ben a, kifizet, a kötelezettségvállalási előirányzatok 99%-on állnak, tehát ez azt jelenti, hogy a, a tervekhez képest megfelelően teljesítünk, a stratégiai kutatási agenda ütemezésének megfelelően haladunk. Um, Vielen Dank für... Äh, Köszönöm szépen a tájékoztatást. Várjuk majd még ön, persze ne vegye ezt fenyegetésnek. Sok sikert kívánunk. Nagyon sok igazgatót ismertük meg az intézménynek, és nem kapunk mindig ilyen pontos tájékoztatást, ezért köszönjük, és sok sikert kívánunk. Az e számunkra is nagyon fontos szervezet, ezért fontos tudni, hogy minden jól megy ott. Az ITA szeretetre lépünk tovább. Kérem az ITER előadóját, hogy mondja el mondandóját. Köszönöm elnök asszony, Kreszle asszony, jelentéstevő urak és hölgyek, Marinescu, Csárnecki urak, tisztelt képviselők, bizottsági tagok. Hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm a lehetőséget, hogy meghívtak, hadd mutatkozom is, hogy mutatkozom be, Barabaszki vagyok, projektmenedzser vagyok, a energiafúziós nagyobb projekt, a japánnal kötött projekt utánkövetésért felelős osztályvezetője, és március elejé óta pedig igazgatóként működöm a közös vállalkozásban. A célunk az, hogy beszerezzünk és beszerezünk és kínáljunk a szélesebb körű Japánban építendő projektben beszállításokat, aportokat és a nagyobb ITER projekt, a Karadasi projekt tekintetében is, körében is. Ezt a projektet az ITER International Organization irányítja, amely az ITER megállapodás alapján áll, tehát mi csak egy része vagyunk ennek a nagyobb körnek. Míg az FRI japánbeli beszállításai viszonylag jól haladnak, azt jól tudhatják, hogy az ITER körében, amely a nagyobb kihívású, jelentősebb projekt, itt vannak bizonyos ügyek, amelyekkel évek óta feladatot jelentenek számunkra. Az ITER messze a legnagyobb fúziós kísérlet lesz a világon. Egy, egy olyan technológiai ö, él teljesítmény, amely egyedülálló a világon, fúziós rendszerben. A, a megállapodáson alapuló menedzsment rendszerében hét hazai ügynökség működik együtt, egyik a miénk, amelyek mind beszállítanak a teljes projekt létrehozása érdekében. Ez a szervezet példaértékű és példátlan is, ugyanakkor nem feltétlenül ideális, hatalmas technológiai kihívásoknak kell tudnék a projektnek megfelelni, ezért a mi szervezetünk kicsit talán lassan döntött, és a specifikációs és tervezési változások gyors ütemét nagyon nehezen követte az előző konstrukciós szakaszban, és mindez jelentős, sajnos jelentős túlköltségekkel járt. Ezért február óta az ITER International Organization csúcs menedzsmentje megváltozott. Dr. Bernard Bigó az új főigazgató átvette a projekt vezetését, és ő egy új gondolkozásmódot vitt be a menedzsmentbe. Egy reformtervet is bemutattak, és ezt jóvá is hagyták az ITER tanács előtt, amely az ITER karadási csapatának sokkal nagyobb összevonását jelenti a, a hazai ügynökségek munkájával. Integrált projektcsapatokat jelent ez, egy executive projekt board létrehozása, amely agilisabb ö, végrehajtási mechanizmus tesz lehetővé, meg a döntéshozatalban is gyorsabb. Aztán egy tartalék alap is létrejött, hogy biztosítsuk, hogy azok, akik döntenek változásokról, azok fizessenek is érte. Ezt követően márciusban rögtön bemutatta a Fusion for Energy az új cselekvési tervét az új igazgatózásnak, egy olyan cselekvési tervet, amelyet Bigó doktor is támogat, amely az, effort, az ITER szervezetben való jobb integrációt is előrányozza. Ugyanakkor a Fusion for Energy intézmény a saját munkamódszerét is megváltoztatott, hadd emlékeztessem őket arról, hogy a Fusion for Energy mindig kapott a szabályszerűségről tiszta felmentést az számbevőségtől 8 éven át folyamatosan, tehát működési ilyen szempontból rendezett, ugyanakkor a számbevőszék ajánlásokat is megfogalmazott, amelyeket nagyon komolyan vettünk, és az önök szakbizottságának tavalyi meg, meglátásait is, amelyet a mentesítésben írtak le, és az elmúlt hónapokban még együttműködtünk dr. Bikóval a megújított menedzsmentervben, létrehoztunk egy költségbecslési központi testületet a szerződések felülépés megására és a projektmenedzsmentre dedikált költségekkel foglalkozó külön részleget, és végül, de nem utolsó sorban, dr. Bigóval szorosan együttműködünk, hogy egy új realista ö, menetrend hozunk létre, amelyet az ITER tanácsnak november végén fogunk beterjeszteni. Úgyhogy elég sok munkánk van most, és a végén hadd mondjam el, tisztelt képviselők, hogy a Fusion for Energy szervezet teljes mértékben elkötelezett az ITER siker érdekében. Varázs megoldás nincsen, amely egy csapásra megoldana mindent, ám abban hiszünk, hogy a karadosi menedzsment teljesen új felállása fokozatosan javítja majd a működést, és ez a vállalásunk valóságá válik majd. Köszönöm szépen! szívesen válaszolok bármely kérdésükre. Köszönöm. Fragen haben wir sicher viele. Der Kollege Köszönjük szépen. Marinescu úr kap jelentéstevőként szót. Tessék. Köszönöm szépen. Két kérdésem van. Hogyan nevezik ki az ügyvezető igazgatót a Fusion for Energy élére? Ugyanis az Európai Bizottság vállalást tett arra, hogy ezt az eljárást lebonyolítja, és másodszorban ismét csak Bigó úr vállalást tett arra, hogy az ITER számára bemutat egy cselekvési tervet. Erre nagyon nagy szükség lenne, mert jelen pillanatban semmit nem tudunk, nem tudjuk, hogy mi várható a jövőben, és arra tett vállalást, hogy lesz egy terv és egy cselekvési terv is, hogy láthassuk, hogy a jövőben mit tesz majd a vállalkozás, illetve mennyi pénzbe fog mindez kerülni, igazgató úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Az első kérdést illetőleg azt hiszem nem nekem kell ezt megválaszolnom. A Fusion for Energy Energy ügyvezető igazgatójának kinevezését, illetve ezt az eljárást az Európai Bizottság irányítja, oda tartozik, tehát az Európai Bizottság tudja ezt megválaszolni, azt hiszem, de a második kérdésre tudok válaszolni. Igaza van, Bernard Bigó menedzsment terve egy igen részletes dokumentum, elemzi a múltbeli problémákat, a kihívásokat, a lehetőségeket. Ezt a dokumentumot Februárban terjesztették az ITER tanácsa elé, ezt a dokumentumot természetesen szívesen eljuttathatjuk önöknek is. Készen állunk arra is, hogy még részletesebben beszámoljunk a különböző technikai és projektmenedzsment kérdésekben. De igen, nehéz az új projekttervet kialakítani, amelyben szerepelnek a pénzügyi adatok is. Bigó úrnak ugyanis hét különböző ügynökség terveit kell egybefognia, nagyon nehéz az ezzel kapcsolatos kommunikáció is, de azért mégis viszonylag nagy előrelépés történt az elmúlt hónapokban, és ő majd a következő ITER tanácsi találkozón fogja bemutatni az eredményeket, novemberben kerül erre sor, és itt fogja ezen az ülésen Bernard Bigó bemutatni az új menetrendet a projektekre vonatkozólag. Köszönöm. És hát nem tudom, az első kérdést talán a bizottság válaszolhatná meg. A bizottság később kapja meg a szót. Biztos lesznek majd még kérdések, amelyeket ezzel az első kérdéssel együtt majd megválaszolhat a bizottság. Soltesz kolléga a következő felszólalók listáján. Tessék, köszönöm szépen. A konszakbizottságnak nem az a feladata, hogy a projekteket vagy a technológiát vitassa meg. Konszakbizottsági tagokként az a feladatunk, hogy ellenőrizzük, hogy az európai pénzeket megfelelően, hatékonyan, eredményesen költjük-e, költik-e el, erre a témára kellene összpontosítanunk. Kont szakbizottságként foglalkozunk el az Európai Számvevőszék jelentéseivel is, és ahogyan önök is tudják, az Európai Számvevőszék 2014-es évre vonatkozó jelentés az iterrel kapcsolatosan nagyon bíráló hangvételben fogalmazódott meg. Sajnálatos módon az ITER közös vállalkozás igazgatójától nem kaptunk részletes és megnyugtató válaszokat, és biztosan emlékeznek arra is, hogy az idén, márciusban a KONT szakbizottság nagy többsége megszavazta, hogy tagadjuk meg az ITER mentesítését, mert az Európai Számvevőszék úgy találta, hogy az európai pénzek felhasználásában visszásságok történtek, nem jól menedzselték a közös vállalkozást, és gond volt a költségekkel. Végül, végül azonban a plenáris úgy döntött, hogy mégis megadja a mentesítést az iternek. Mégis úgy gondolom, hogy érdemes lenne válaszokat kérnünk az igazgatótól bizonyos kérdésekre. Eredetileg eh, mi volt a költsége a projektnek, és mi a jelenlegi becsült költség? Ez az egyik kérdés, hiszen hogyha megnézzük, hogyan alakul, ki, alakulnak a kiadások, azt láthatjuk, hogy egyre nagyobb a költség. Érdekelne, hogy ez egy ez különböző megbecsülhető kiadásokhoz kapcsolódik-e, és mi az időbeli keret a projekt számára. És még egy utolsó kérdés. Mi a helyzet a személyzetre vonatkozó szabályzat végrehajtásával, hiszen az Európai Szemlevőszék ezzel kapcsolatosan is megjegyzést tett. Köszönöm. Mártina Lavajova, következő kolléga, aki szót kért, tessék. Köszönöm. Köszönöm, Igor, ugyanis már megemlítetted azt, amit én is leszerettem volna kérdezni, a személyzeti szabályzat végrehajtására vonatkozó szabályok végrehajtása. És szeretnék most említeni néhány személyes tapasztalatot is. Augusztusban meglátogattam az ITER-t, e augusztus 14-én látogattam oda, hát gondolhatják, augusztus 14-én Franciaországban járni, milyen lehet, de nagyon nagy vendégszeretettel fogadtak engem, mind az ITER, mind a Fusion for Energy részéről. Olyan emberekkel találkoztam, akik nagyon elkötelezettek az ügy iránt, a munkájuk iránt. Nagyon komolyan vették az Európai Számvevőszék ajánlásait, illetve bírálatait és a KONT mentesítési jelentésének a bírálatait is. De ami szerintem nagyon nagy gond, az az, hogy nem jól működik a kommunikáció. A közös vállalkozás részéről talán inkább igaz ez, mint a kont szakbizottság részéről, mert hogyha fontos változások már februárban, márciusban megtörténtek, akkor el kellett volna juttatni az erre vonatkozó információkat nekünk. Én voltam a 2013-as mentesítés jelentés tevője a közös vállalkozásokra vonatkozólag, és akkor sem kaptam meg az információkat, egyszerűen csak azért tudtam bizonyos dolgokról, mert elutaztam Kadarásba. Tehát jó lenne, hogyha konszakbizottsággal nyitottabban, nyíltabban kommunikálnának, mert szükségünk van ezekre az információkra. És zárásképpen én nagyon örülök, hogy ott jártam, mert ott voltam a tokamak összeszerelésekor, és örülök, hogy egy ilyen helyen járhattam, ahol 20 vagy akár remélhetőleg 10 év múlva is majd atomenergiát termelnek, és gratulálok ahhoz a mérföldkőhöz is, hogy sikerült a múlt héten megemelni a tetőt, ez egy nagyon nagy eredmény volt az ITER számára, örömmel láttam ezt, csak azt kérném, hogy kommunikáljanak nyíltabban az Európai Parlamenttel. Köszönöm. Érdekes, érdekes nyaralása lehetett, igen. Magamat is fel, feltettem a felszólalók listájára, négy kérdésem van 2013-ban, a szerződések 45%-ánál volt késlekedés, 2014-ben tehát 45% volt, 2015-ben már 80% volt ez az arány. Milyen következtetéseket vontak le ebből? És milyen helyzet a elemzéssel, amelynek meg kell előznie a különböző beszerzési szerződések megkötését? Aztán Spanyolországra is szeretnék rákérdezni, és nyilván az is érdekel, hogy a költségeket, illetve a kiadásokat betartják el. 2010-ben 6,6 milliárdra becsülték a költségeket. Mire számítsunk? Elég lesz ez a pénz, vagy nem? Köszönöm, és most öné a szó. Okay, thank you. Um... Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni önnek, hogy eljött hozzánk és meglátogatott bennünket. Nagy, megtisztelt, nagy megtiszteltetés volt számunkra ez a látogatás, és természetesen mindenkit meghívunk, szeretettel várunk. Egy valamire azért hagy hívjam fel a figyelmet, hogy mi legalábbis legtöbben mérnökök vagyunk, hogy nem a kommunikáció az erősségünk, de hát természetesen értem a felvetését, és igyekszünk javítani a jövőben a kommunikáción. Az ITER valóban egy kísérlet, és mi folyamatosan dolgozunk rajta, igyekszünk javítani. Ez egyébként a legnagyobb nemzetközi együttműködés a világ lakosságának felét adó országokat érinti. És a személyes tapasztalatom az az, hogy nagyon nagy kihívás ez, persze még nagyon is pozitív emellett. A világ minden tájáról származó kultúrák itt vannak, kínaiak, indiaiak, japánok, és így tovább. Az európaiak is találkoznak ezzel, így halad az építkezés, de hát persze ennek megvannak a nehézségei és a hiányosságai. Greszlaszony is mondta, a késlekedéseket, a szerződésekkel, és így tovább a terveket öt évvel ezelőtt dolgozták ki. És akkor a hatékonyságra vonatkozóan bizonyos feltételezéseket tettek, és ez sajnos ez, ez, ezt nem sikerült teljesíteni. Nem váltak be ezek a jóslatok, ezek a beslések nem valósultak meg. Tehát való, még ezen valóban javítani kell. Tehát a pályázati kiírásoktól kezdve rengeteg mindent megbecsültek, a végrehajtási sebességet is felbecsülték, de ezek a beslések nem valósultak meg, és ahogy az idő haladt előre, egyre nyilvánvalóbbá vártak és, vált a késlekedés. Amit most próbálunk, ugye ezt pont az ütemezésen dolgozni, hogy ez reális legyen, és hogy a mérföldkövek is reálisak legyenek, hogy aztán a kötelezettségvállalásaink is reálisak legyenek, közben pedig igyekszünk azon, hogy a hatékonyságot javítsuk. Ez azt jelenti, hogy jobban le tudjuk bonyolítani a végrehajtást. Ez így gyakorlatilag az első fajta eleme ennek az egésznek, a technikai szakértelemre ugye szükség van, de nem mindig könnyű, mert ezeket a komponenseket még, sok, még vannak köztük olyan, amelyet soha nem épített meg senki a világon, tehát teljesen új dolgokról van szó. Ahogy említettem, hogy az időzítés kapcsán, hogy Bernardigóval együttműködünk, és azért jobban szeretném, ha ezt el tudják fogadni, hogyha az időzítése vonatkozóan akkor számolnék be önöknek, amikor valóban megvan minden információ. Novemberben megkapjuk ezt. Ugye a kockázatokkal kapcsolatban már válaszoltunk egy kérdésre. Évente elkészítünk egy jelentést ugye a minisztertanácsnak, amiben pontosan ez az információ van benne. Tehát egyrészt az ütemezés, a költségek, amelyek ugye életbevágóak, tehát ezt muszáj a döntéshozóknak a tudomására hozni. Amit már most mondhatok, az az, hogy a költségvetés felső limitjéről 2020-ig a miniszterek tanácsa már döntött, és mi nem kívánjuk ezt túllépni, tehát a felső korlát az mindenképpen megmarad, viszont novemberben számítsanak arra, hogy bejelentjük, hogy a projektek késlekedni fognak, és hát nyilván a késés az mindig plusz költségeket jelent de az biztos, hogy nem 2020 előtt kerül erre a költségnövekedésre sor. Még egyszer mondom, hogy az ITER, a fúziós energiafejlesztés egy fantasztikus projekt, a világon rengeteg kormány nagy várakozással tekint a projekt munkájára és eredményeire, jövőbeni eredményeire, úgyhogy igyekszünk a tőlünk telhető legjobbat megtenni. A végrehajtási szabályokról az EMCR a belső bizottsága dolgozik rajtuk, és novemberben történik majd a végső elfogadás, tehát ezek a szabályok is meg lesznek. Spanyolországgal pedig, a, ami ugye az irodahelyszíneket illeti, még mindig tárgyaljuk a szerződést, ugye nem a fúziós energiafejlesztési vállalkozás végső helyszínén vagyunk, és én értem az önök aggájait a rendelkezésre álló helyről, de egyébként időközben a spanyol kormány ajánlatot tett a számunkra, tehát felajánlottak egy épületet állandó helyszínnek. És közben az ITER projekt azt kérte tőlünk, hogy a dolgozóink egy részét Kalarásba telepítsük át, hogy a csapat jobban együtt tudjon dolgozni, ez azt jelenti, hogy a személyzet létszám egy kicsit csökkent, a spanyol kormánytól kaptunk egy ajánlatot az állandó helyszíne vonatkozóan egy épületre, és ez azt jelenti, hogy októberben át tudnak költözni a dolgozók. Tehát így az ITER és a spanyol kormány lépésével úgy tűnik, hogy megoldódik a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát tudunk kommunikálni a mérnökökkel is, látunk már rosszabbat is ennél. Megy azért ez. Köszönöm szépen többen jelentkeznek. Először a bizottság képviseletében csak úr, Marinescu úr kérdésére reflektálhatna az ITER projekt kapcsán, meg mások is kérdeztek. Kaszmircsák asszony, bocsánat. Köszönöm. A DJ Energy igazgatója vagyok. A, az igazgató felvételének menetrendjével kapcsolatos válasz egyszerű. Az irányító tanács, vagy a kormányzó tanács Három jelöltet kellett értékeljem, akiket a bizottság október 6-án fog javasolni, és ekkor történik meg a végső döntés majd. Úgy gondoljuk, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy az új igazgató elfoglalja a posztját decemberben, vagy legkésőbb januárban. Jelentéstevő szeretne? Nem? További jelentkezőt nem láttam az ITER tárgyában. Az FCH intézmény igazgatója a következő hozzászóló parancsoljon, megadom a szót ennek. Madam Chair. Elnök asszony, tisztelt Költségvetés és Bizottsági tagok, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és a hidrogén üzemanyagokkal foglalkozó intézetet Werther Polnár vagyok igazgatója a, a joint undertakingnek. Én is mérnök vagyok különben szakmám szerint. Először is hadd köszönjem meg önöknek, hogy megadták a mentesítést a márciusi eszmecserőt követően, illetve hogy megőriztették mindezt a plenáris ülésen áprilisban. Ez egy nagyon szoros teamwork eredménye, amely a hatóságokat is bevonta a munkába, beleértve a számbevőszéket. Európa nagyon nagy kihívásokkal néz szembe, 2050-ig szeretnénk jelentősen csökkenteni a CO2 kibocsátást, energiafüggőségünket, gazdasági növekedés, technológiai fejlesztés. A cél és a hidrogén alapüzemanyagok kulcsfontosságú elemé lehetnek a megoldás képletének az energiatechnológiai tervben. A hidrogén tiszta hangtalan, hatékony energiafordozó hidrogénből elektromos áramba lép alakításkor és visszafele is. A technológia kapcsolatban most nem mennék részletekbe, de szívesen válaszol a kérdésekre, vannak, ha vannak. Ám ahhoz, hogy a negyedik energiavektor kiteljesíthesse, ez az energiahordozó, ahhoz nagyon nagy munka kell ez csak akkor fog menni, hogyha minden szereplők erre összhang, összehangoltan koncentrál, tehát a, a hatóságok, az Európai Bizottságot is beleértve, az energiavállalatok és a kutatási közösség. Ezt igyekszünk megszervezni jelenleg. PPP rendszerben működünk, a kutatási fejlesztési tanácsot is beleértve, a technikai menetrendet követve, annak érdekében, hogy a technológia kész legyen a piacra vitelre. A, fel, a mandátumunk alapján kövöntük az FP7-es, most pedig a Horizon 2020-as, ahol is támogatásokra pályázunk a kutatásra, a fejlesztésre és a technológia bemutatására, majd 115 projektet futatunk, 1266 résztvevővel 550 kedvezményezett bevonásával. 31% a kutatási fejlesztésnek részt vesz ebben, és 63 magánvállalat az ipar részéről, amelyek 27% a KKV, ami magasabb arány, mint az FP7-es 18%-os átlaga. Nagyon sok részevő, KKV részevőnk van tehát, kedvényezeti körben is. Ennek vannak persze hátrányai is, meg előnye is persze. Volt néhány, van néhány jelentős eredményünk. Készítettünk egy tanulmányt 2012-13-ban, amely bemutatja, mi történik az egyes vállalatokban, mi a haszna a programnak, mi a haszna a technológiának. Jelentettük azt is, hogy ebben az időszakban a volumen 10%-kal nőtt a részvővállalatok körében, a kutatási költségvetés is 8%-kal nőtt évente ezekben a vállalatokban, és a termékek piacra vitele 6%-os növekedéssel számolhat. Tehát ezek, ezek, mindezek a tényezők, teljesítményindikátorok nőttek, és mutatják az ágazat, iparágazat növekedését. Ami talán ennél is fontosabb, hogy a munkahelyek száma hogy nőtt. A jelentés rámutat, hogy 6%-kal nőtt a munkahelyek száma ebben a vállalati körben. Persze nem olyan nagy a mi körünk, mint az elektromos áram, a gáz vagy az olaj vállalatok köre, de azért ez a növekmény jelentős. 16%-kal nőtt a szellemi tulajdon körében a szabadalmak száma, míg az ipar átlaga csak 1,5%. Hadd szóljak néhány olyan kérdésről, amelyek már korábban is felvetődtek a prezentációmat követően, hogyan lehet megfelelően gazdálkodni a közforrásokkal megvan a költségvetésünk, tudjuk mennyire fontos a technológia, cél tehát, hogy jól hajtsuk végre a költségvetést. A napi rendet a, kormány, az irányító testület hagyta jóvá az igazgató beterjesztésére, az iparág kérésére reagálva. Tudni, maga az iparág tudja, hogyan lehet ezt a technológiát továbbvinni, hogyan lehet az egyes fejlesztési ciklusokat összekötni, az egyes fejlesztési generációkat, hol vannak a piaci lehetőség és hol vannak a technológiai gyenge pontjai. Ezt az ipart tudja legjobban tehát. A PPP előnye a komplementaritás, tehát hogy vannak költségvetési források és az ipar befizetései. Ez kicsit más, mint az FP7-es és a Horizon 2020-as megközelítése. Az FP7-esben lehet in kinds contribution, tehát a, a, a természetben való beszállítás működött, tehát a projektekhez hozzá kellett járulni, ugyan összeggel a projekt befejezéséig, ez összesen 440 millió eurót jelentett, most 430 milliónál tartunk, még vannak projektek nyitva. Egész tevékenységek körében, amelyek a 2020-as rendszerbe tartoznak, Horizon 2020-asba, éves alapon, mikor jóvá hagyjuk az éves munkaprogramot, az ipar ágazat a következő évi beruházási terveket is bemutatja. Most vitatjuk meg a 2016-os munkaprogramot, mindeközben az ipar is bemutatja saját beruházásait, nem a mi projektjeinkre vonatkozóan, általában technológiára vonatkozóan, és januárban, márciusban jelentenek majd a teljesítményekről. Az előző. Ez pedig az ipar ág vállalatai és a köz beruházások komplementaritásának bemutatását szolgálja. A hiba százalékok tárgyában ezek jó részt emberi hibákból adódnak. Ha valaki hibázott és kijavítja, akkor már nincs hiba. Ezt a filozófiát igyekszünk, követni az egész ellenőrzési kontrollrendszerekben. Nem csak az ex ellenőrzéskor, hanem a folyamatos igazgatási rendszerben ex ante és ex post jelleggel is. Hogy néhány számadattal szolgáljak ez ügyben, a mentesítés is mutatja, 2014 évéig a kumulatív hibaszázalék 1,14 ezrelék volt. Ez az, az a pénz mennyiség, amit nem, valószínűleg nem jól, nem helyesen követtek el. A többi kijavításra került. Auditban 241 ezer eurót kötöttünk el, 21%-át fette le a teljes költségvetésnek. Tehát a pénzügyi lefedettség alapján alapítjuk meg az adatokat, nem az egyes kedvezményezettek tekintetében. Ami a társadalmi gazdasági hasznokat, előnyöket illeti, az iparágazat számadatai szerintem tükrözték ezeket, ám van még tennivaló, mert a most működő technológiák, azaz az olaj, gáz és elektromos ágazat is nagyon erős partnerek, őket kell meggyőzzük, hogy a technológia terv csak akkor lehet sikeres, hogyha minden jól működik, és koherensen tudunk együtt működni. És itt a hidrogén technológia kulcs fontosságú. Az IP termékek felhasználását illetően ezt a konzorcium megállapodás ö, határozza meg a Horizon 2020-as módszertanában alapvetően, ami pedig a kifizetési és lekötési rezervokat illeti a 100% lehívása a cél, ám ha egy projekt nem sikeres, vagy nem jól működik, akkor leállít, leállítom a projektet. Ez az európai adófizető érdekét is szolgálja. Nem, mi nem egy karitatív szervezet vagyunk, hanem műszaki feladatokat kell ellássunk, és ha egy projekt nem működik, akkor ezt le kell állítsuk. Köszönöm még egyszer, hogy meghívtak, és elmondhattam mondandómat. Kérdésük van, természetesen szívesen válaszolok most is, meg majd esetleg írásban is. Vielen Dank. Nagyon köszönjük. A jelentéstevőnk Marinescu képviselő kapja meg a szót, utána pedig Csernecki képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Egy kérdésem van mindössze. Egy második szakaszba került a közös vállalkozás. Érdekelne, hogy addig, amíg a 2014-es mentesítési jelentést be nem nyújtjuk, mi történik? Körülbelül múlt év júniusában 2014-ben tehát tették meg az említett lépéseket. Érdekel, hogy a mentesítési jelentés megszületéséig kapunk-e majd egy jelentést a tevékenységről, akár az Európai Bizottságtól, vagy egy más független szervtől. Szerintem mindenképpen fontos, hogy egy teljes körű jelentést kapjunk, amely beszámol a tevékenységről az igazgató kapja meg a szót. Köszönöm szépen a kérdést. Az a jó szokásunk, hogy bár ugye az Európai Bizottság részéről nem válaszolhatok a kérdésre, ön a bizottságtól kért egy jelentést, de azt el tudom mondani, hogy mi a magunk részéről minden évben tesszük éves tevékenységi jelentésünket, amelyben beszámolunk az előző év tevékenységeiről, és évente novemberben tartunk egy áttekintést a projektekről, és ennek az eredményeképpen megszületik egy publikáció, amelyben elolvasható az, hogy mely projekt hol tart. A tavalyi rendelkezésre áll, és az idei novemberit is természetesen közre fogjuk adni. Köszönöm. Én is feliratkoztam a felszólalók listájára. A közös vállalkozások, mint PPP-k, nehezen ellenőrizhetőek a részünkről, és megpróbáltuk az elmúlt két év során ledolgozni az információs deficitet. Ön miben látja ennek a konstrukciónak a hozzáadott értékét? Ön mit tapasztal? Mi az előnye ennek a konstrukciónak? Vagy esetleg úgy gondolja, hogy az egészet máshogy kellene megszervezni? Közelebb vagy az ipari szereplőkhöz, vagy távolabb tőlük. Ön hogyan látja ezt a konstrukciót? Köszönöm a kérdését. Úgy gondoljuk, hogy a, úgy gondolom, hogy a közös vállalkozások esetében a közös szó kiemelendő. Biztos vagyok benne, hogy a kollégák is egyetértenek azzal, hogy a közös vállalkozások előnye az, hogy hiteles megfizethető, eredményes platformot hoztunk létre bizonyos technológiák kapcsán, amely platformok lehetővé teszik, hogy európai szinten vitassuk meg, hogy mely technológia a legeredményesebb, melybe érdemes beruházni, és hogyan kellene közös tevékenységünket megszervezni. Biztos vagyok abban, hogy az FCH közös vállalkozás nélkül ez a technológia Európában nem lehetne mérvadó. Ezért a technológiákhoz kapcsolódó platformok megteremtése a hozzáadott érték. Azért, hogy európai szinten jelen lehessenek ezek a technológiák. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon szép konkrét választ kaptunk, amely valóban hasznos lehet a számunkra. Mi mindig az átláthatóságot kérjük számon, illetve mindig kérdezősködünk, hogy milyen a kapcsolat az ipari szereplőkkel. Érthető az önök számára ez a fajta kérdezősködés, vagy úgy gondolják, hogy ez túlzott? Az előző kommunikációval kapcsolatos megjegyzésre utalnék, talán a kommunikációs csatornákon érdemes lenne javítani. Én mindig nagyon szívesen jövök el ide egyébként, is szívesen válaszolok a kérdésekre. Mi egy nagyon hiteles, megbízható módon működünk, annyi ellenőrzési mechanizmusunk van, azt hiszem, egyszerűen a kommunikáción kell javítani, azzal kapcsolatosan, hogy mi a szándék, hol tartunk. Ez ahhoz kapcsolódik, amit Marines úr mondott, és nyilvánvalóan mindig be kell számolni arról is, hogy milyen irányba kívánunk haladni. Nagyon szívesen részt veszek abban a munkában, hogy közösen megfogalmazzuk, hogyan tudunk előre haladni. Az innovációs napok keretében például mindig ellátogatunk az Európai Parlamentbe, és itt mindig elmondjuk, hogy a közös vállalkozások hogyan működnek, mit teszünk, hogyan működünk együtt a különböző érdekelt felekkel, de szívesen megvitatom az igazgatóinkkal azt is, hogy hogyan tudunk még javítani az etigi gyakorlaton. Köszönöm. Köszönjük. Érdeklődéssel várjuk, várjuk akkor ezt a rendezvényt, ott tájékozódhatunk. Ezzel a napi rendi pont végére értünk, köszönöm mindenkinek az eszmecserét. Ez az eszmecsere ugye a 2013-as 14-es évet is fedi némileg, és ezt azért időzítettük a döntés hozatal utára, mert nem egyfajta teljesítményértékelést akartunk lefolytatni, hanem egyszerűen eszmecserét akartunk folytatni a nem, nem elégséges átláthatóságról és az ellenőrzésben megmutatkozó hézagokról. Az elmúlt két év során nagyon fontos tapasztalatokra tettünk szert, ezért is tartjuk fontosnak azt, hogy a mi meglátásainkat is szem előtt tartsák, azért, hogy a kisebb-nagyobb katasztrófákat vagy félreértéseket megelőzzük. Sok sikert kívánok Önöknek, és remélhetőleg jövőre újra itt üdvözölhetjük Önöket a 2014-es mentesítés kapcsán, ott aztán ismét csak számokról, adatokról lesz szó. Köszönöm, hogy eljöttek, és hát akkor önökkel most végeztünk, köszönjük. A 16-os napi rendi pont következik. Lehet, hogy egy kicsit most át kell alakítanunk az eddigi menetet. Jens Geyer a tevünk. Gyakorlatilag az afettel lefolytatott közös ülés következik, a közös ülések pedig mindig nagyon bonyolultak, ezért röviden megszakítom az ülést, úgy, mert eredetileg abban maradtunk, hogy az afetbeli kollégák is eljönnek. Wir nehmen unsere Beratungen. Folytatjuk az ülést. Szeretettel üdvözöljük az AFET szakbizottság elnökét, Brókurat, valamint az AFET szakbizottság többi tagját is, aki itt van, hogy közösen megvitassuk a rendfenntartó, az afganisztáni rendfenntartó misszióval kapcsolatos különjelentést. Örülünk ennek a közös ülésünknek örülünk az együttműködésnek, és hát el kell mondani, hogy az AFET a legnyitottabb a közös munkára, ezt is nagyra értékeljük. Üdvözöljük Veszberg urat, aki az Európai Számvevőszék illetékes tagja, meg is adom neki azonnal a szót. Tessék, Veszberg úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés, hogy most akkor én számolhatok be erről a jelentésről, amely az EU rendőri missziót tárgyalja. 2007. június 15-én indult ez a misszió, támogatjuk az afgán kormány reform lépéseit, hogy egy jobb rendőri szolgálat működjön, amely a jogállamiságot védi és az emberi jogokat tiszteletben tartja. A misszió teljes költsége május 2007-től 2014. decemberéig körülbelül 400 millió eurót tett ki. A, az ellenőrzés a hatékonyságot vizsgálta, tehát sikerült-e a célokat elérni. Az ellenőrzéshez fontos volt figyelembe venni a nehéz körülményeket, amelyek között ez a misszió működik. Én is elutaztam az Audit csapata Kabulba személyesen, hogy első kézből szerezhessek benyomásokat azokról a körülményekről, amelyek között a személyzet napról napra dolgozik. Nagyon figyelmesen hallgattuk a misszió tervezését, az operációs támogatást, amit megkap, meghallgattunk más érdekeltek képviselőit is, a tagállamokat, és így tovább, és kiértékeltük az eredményeket, illetve a fenntarthatóságát annak, amit eddig sikerült elérni. Végül pedig a tevékenységek ugye be fognak fejeződni 2016 végével, és ezért a phasing out terv átfogóságát is vizsgáltuk. A, ami nem a mi feladatunk, az az, hogy a politikai döntéseket megkérdőjelezzük, és ezért nagyon is kizárólag a pénzügyi kezelési, pénzgazdálkodási kérdésekre figyeltünk oda. Összességében az eredményességről az derült ki, hogy az EU, EUPOL részben hatékony volt, tehát részben teljesítette a célkitűzéseket. Az EUPOL eredetileg komoly nehézségekkel küzdött, a szervezés, a logisztika, a személyzeti gondok, a vezető hiánya, és így tovább nagyon komolyan akadályozta azt, hogy ez a misszió elérje a céljait. Azonban idővel sikerült részben leküzdeni ezeket a nehézségeket, és ma már azt mondhatjuk, hogy igenis ott hagyta a lenyomatát az afgán rendőri szektorban ez a misszió. Ami a koordinációt illeti, az EU-polnak nem, nem sikerült az összes EU-s erőfeszítést egybefogni és egységes keretbe foglalni, azonban valóban a nemzetközi együttműködést támogatta, ez látható volt, hogy az idők folyamán javult a nemzetközi együttműködés. Ami az operatív tervezés és jelentéstételt illeti, az derül ki a jelentésből, hogy a tervezés az rugalmas volt, és a jelentéstétel javult, azonban a standardizált útmutatások hiányoztak, és a központ nem tudta az összes missziót megfelelően, optimálisan kezelni. Nézzük az eredményeket. Először is azt vizsgáltuk, hogy mit sikerült elérni a Jupol operatív tevékenységében. A három operációból kettőnek sikerült előrelépést elérni úgy döntöttünk, hogy megnézzük, megvizsgáljuk ezeket az eredményeket közelebbről is, mindenhonnan egy mintát vizsgálva. Kiderült, hogy a képzésben, a mentorozási folyamatban volt a leghatékonyabb. A képzés volt a leghatékonyabb, a mentori tevékenységek és egyebek egy kicsit gyengébbek voltak, általában külső okok miatt. Nyilván el tudják képzelni, hogy nagyon sok múlik azon is, hogy az afgán fél mennyire érzi sajátjának a feladatokat, illetve a biztonság sem figyelmen kívül hagyható szempont. A megfigyelések alapján a jelentésünkben tettünk több ajánlást is, amelyek láthatják, hogy nem csak és kizárólag az, az EU-pol, misszióra vonatkoznak, hanem más CSZP missziókra is vonatkozhatnak. A jelentésünkben elsőként fogalmazzuk meg azt, hogy a külügyi szolgálatnak az a tagállamokkal szorosabban kellene együttműködnie annak érdekében, hogy a jövőbeni biztonságpolitikai missziók, biztonság és védelmi politikai missziók megfelelő logisztikai, technikai és humán erőforrás ellátásban részesülnek. Egy ilyenfajta missziónak mindenfajta segítségre szüksége van ahhoz, hogy időben el tudjon indulni, tehát az előkészületeket nem lehet kifelejteni, elengedhetetlen része a megfelelő előkészület ennek a munkának. Szeretnénk, hogy a támogató funkciókat dolgozna ki a bizottság azért, hogy következetesen lehessen ezeket a missziókat elindítani, és erre további intézkedésekre van szükség. Az egyes tevékenységek hatékonyságát javítandó, szerettük volna felhívni a figyelmet a sikeres lépésekre és a hiányosságokra. Saját szemünkkel láttuk, hogy a Change the Changers megközelítés mennyire hatékony, és hogy az, hogy a másik fél a sajátjának érzi a feladatokat, nagyon jól működik, tehát ezt a megközelítést ajánljuk, hogy folytassák. A fenntarthatóság, hát igen, ez bizony komoly kihívás Afganisztánban. Ezért szeretnénk a fenntarthatósági aspektust rögtön beépíteni, már az operatív tervezés legelejétől fogva. És végül, de nem utolsó sorban, egy átfogó stratégiára van szükség, amely a feladatokat, felelősségi köröket meghatározza egy ilyen misszió lezárása esetében. Például, hogy az eszközökkel mi történik, és így tovább. Nagyon hasznos lenne, és azt hiszem hozzáadott értéket teremtene ez a jelentés, hogyha valóban javítani tudnánk ennek a missziónak a hatékonyságát, sőt nem csak ennek a missziónak, hanem a többi CSDP missziónak is a hatékonyságát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Weisberger. A jelentés egy kicsit deprimáló, Jens Geyer a jelentéstevőnk, aki már saját kezdeményezés jelentést írt Afganisztán tárgyában nekünk, hogy szakértőként köszönhetjük őt, e tekintetben parancsoljon. Köszönöm szépen a dicsérő szavakat, voltak éppen. Én abszolút nem tartom depresszívnek, deprimálónak ezt a jelentést. Köszönöm Weisberg úrnak és csapatának. Az első megjegyzésem a jelentése kapcsolatban az, hogy kifejezetten jót tesz szerintem, hogy a számbevőszék, az Európai Számbevőszék a, ö, foglalkozott a, a nehéz körülményekkel, ahol ezt a munkát ki kellett fejteni, és azt is szokatlanul jónak tartom, kifejezetten jónak, hogy a misszió politikai céljait is figyelembe vette, és ezek alapján értékelte a hibákat tehát a politikai célokat elésorolta a, a viták, a, a, a hibáknak. Ugye a fő kérdés az, hogy elérte el vagy sem a politikai célt. Ez egy jó megközelítés szerintem. Szerintem ebben a módszertanban kell vizsgálni a missziót. Aztán meglátjuk, mert Brock úr miképpen értékeli. A munka anyaggal kapcsolatban nagyon örültem annak, hogy a Weisberg által megvizsgált csapat jól végezte a munkáját. Az Európol része a közös védelmi és biztonságpolitikának egyre fontosabb szakpolitikai terület. Ez háromféle van az Európolnak, az afgán belügyminisztérium intézményi reformját előrevinni, hogy a rendőrérőket profibbá tegyék, és hogy alárendelje a rendőrséget az igazságszolgáltás rendszerének. Vegypár úr ezen területeken való előrelépésekről beszélt, ezek alapján a missziót, ha nem is teljes körülön, de részletesen sikeresnek tekinthetjük az Europol. 400 milliós költségvetéssel számolt, tehát egy, egy, egy költséges intézményként működik, ám politikai sikere szempontjából kell ezt az összeget értékelni, és a szerepünk most abban áll, hogy azokat a pontokat megkeressük, ahol a közös biztonság és védelmi politika céljai javíthatóak a jövőben. Megállapíthatóak, és ebben támogatom a szembevőszék meglátásait, hogy ez Europol jelentősen szenvedett attól, hogy a tagállamok nem adták meg a megfelelő pénzügyi, technikai és emberi erőforrás támogatásokat időben. Ez gond volt, ezért hangsúlyozom, hogy azok a támogatások, amelyek a, a hatékonyságot erősítik, a misszió elején már rendelkezésekkel járnak a tagállamok részéről is. Ez fontos aláhúzni, hogy a számbevőszék tette is. Fontos az is megállapítani szerintem, hogy az Európai Unió különféle intézményei, amelyek Afganisztánban működnek, is dolgoznak, nem megfelelően kooperálnak. Szerintem a jövőben ezen javítani kell, összehangolva ezek tevékenységét. Az Európai Bizottság kell, hogy szerepet játszon, szóval hiszen a, magában a, a, a, a, a mission statementben is benne áll, hogy az egyes intézményi tevékenységeket össze kell hangolni. Ez feltétlenül cél, és egy külös biztonságpolitikai misszió esetén a többi EU az országban, az országban működő EU projekttel, tevékenységgel együtt kell működni. Ezen túl az EU külügyi szolgálata és az Európai Bizottság tovább is figyelembe kíséri az afgán rendőrség működését. Felmerült a kérdés, mikor is ér véget a misszió volt a kép, szerintem az adófizetőjüknek nehéz volna elmagyarázni azt, hogyha az Európol misszió működésének végén gyengülne az afgárrendőrség hatékonysága. Tehát mindenképpen fenntartható eredményekre kell törekedni. Ezért kérem az afegybeli kollégákat, hogy kísérjék figyelemmel, és a döntések az Afganisztának kapcsolatos döntések során vizsgálják azt, hogy az afgán rendőrség és általában az állam igazgatás fenntartható módon javuljon, ezen misszió nyomon követésének betudhatóan, és legyenek nyitottak további támogató intézkedésekre, ha ez szükséges a célhoz, eléréséhez. Az elnök asszony utalt arra, hogy néhány évvel ezelőtt én már írtam egy saját kezdeményező jelentést, arról, hogy Afganisztánban hogyan használják fel az európai forrásokat. Az ENSZ fejlesztési program által menedzselt alapok végrehajtásáról szerintem a, a külügyi szolgálat kell a LOTFA számon kérhetőségét javítsa, és az ENSZ szervezetének működését működés javítását kérje, az EU által menedzselt trust fundokat is, akár a tagállamok, vagy az érdekelt felek bevonásával lehet javítani. Ez nem egy nagy probléma. A UNDP olyan feladatokat vállalhat, amit az EU nem végezhet el, és a trust fundok révén lehet előrelépéseket érni meg kell találni. Persze azt, hogy azt, azt a módot, ahogy a politikai cél jobban megvalósítható egyik vagy másik úton. Az Európol az esélyegyenlőség tekintetében is fontos szerepet játszik, különösen a képzésben valósul ez meg, kevésbé a működésben és a tanácsadásban. És itt a tanács, a, a, a számbevőszék jelentése rámutat arra is, és megállapítja egyébként örömöm, nagy örömömre, hogy az Európol a projektek végrehajtása során a beszerzési, nehézkes beszerzési eljárásoknak volt alávetve, és ez nem könnyítette meg a végrehajtást. Ez pontosan illeszkedik ahhoz, amit az elején mondottam, a, a, a misszió politikai célja kell a döntő tényező legyen, amely alapján megítéljük működését, akár a Költségvetési Ellenőrző Bizottság szempontjából is, és nem szabad a politikai cél elérését akadályozni azzal, hogy hajszál pontosan betartatunk minden apró előírást a beszerzések tekintetében, a lehető legszigorúbban eljárva. Itt a számbevőszéket is arra kérem, hogy a dolgok értékelésekor a pozitív feleményekre is legyen figyelemmel, örülök annak, hogy a politikai értékelés, a misszió politikai értékelése is megtörtént a számvőszék részéről. Persze a, a, ez nem mehet a, a, a konkrét számviteli vizsgálat szakmai pontoságának rovására. Köszönöm a vitát, köszönöm a jelentést. Nagyon szépen köszönjük szeretném még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogyha 400 millió eurós költségről van szó, és annak egy harmadát a saját biztonság szavatolására kell költeni, és aztán azt látjuk, hogy azért mégiscsak céltévesztettünk, akkor azért felmerül a kérdés, hogy az efféle missziókat egyáltalán le lehet-e folytatni egy ilyen nehézkes környezetben, ilyen kevés pénzzel. Legalábbis én ezt olvasom ki a jelentésből. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a költségvetési rendelet legutóbbi reformja nagyon sok mindent elért a közbeszerzések kapcsán, ilyen mértékű probléma itt már elvileg nem merülhetne fel. Úgyhogy érdemes lenne egy kisebb reformmal még tovább korrigálni ezt a dolgot. Az LKS részéről üdvözlöm a megjelent vendégeket, ki szeretne állást foglalni a jelentéssel kapcsolatosan? Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentést a szemmelőszék részéről nagy érdeklődéssel olvastuk, és olyan területekre tér ki a jelentés, ahol javulás történt, de olyan, olyan területekről is szól a szövege, ahol további korrigálásra, korrekcióra van szükség. A misszió egy nagyon nehéz környezetben indult el, tekintettel a biztonsági helyzetre, de az afgán hatóságok kapacitásaira is. Rendkívül bonyolult körülmények között indítottuk tehát útjára ezt a missziót. A szenvedőszék ajánlásokat fogalmazott meg, ezeket az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat is mind figyelembe vette, mind ami a misszió belső működését illeti, mind pedig ami a brüsszeli főhadiszállás és a misszió terepen működő munkatársai közötti kommunikációt illeti. A szembevőszék olyan ajánlásokat is megfogalmazott, amelyek már kicsit avittak, elnézést, hogy ilyen sarkosan fogalmazok, de ezek az ajánlások gyakorlatilag a misszió kezdeti szakaszára vonatkoztak, ezek idejét múltak, és hát ezeket végre is hajtottuk a kezdeti szakaszt követően azonnal. A külügyi szolgálat és az Európai Bizottság emellett megküldte reakcióját a számvevőszéknek, ez is nyilvánosan hozzáférhető a jelentéssel együtt. és néhány említett pontban egy kicsit máshogy látjuk a dolgot, erre utalt már a jelentéstevő is, ami például a misszió szerepét, célját illeti, vagy például ami a koordinációt illeti, persze a koordináció fontos, de a missziónak nem volt mandátuma a koordinációra vonatkozólag. És talán kiegészítésképpen hadd mondjam el azt is, hogy a képzés területén elért eredményeket összehasonlíthatjuk a tanácsadás területén elért eredményekkel, ezeket mind-mind érdemes méltatni, de természetesen szívesen válaszolok az egyéb kérdésekre, a technikai jellegű kérdésekre is. Köszönöm. Brok képviselő következik. Köszönöm szépen. Én már nagyon örülök annak is, hogy mindenki jelen van itt. Köszönöm szépen a számvevőszék képviselőjének, a külügyi szolgálat jelenlévő képviselőjének, de Geyer kollégának is. Azt hiszem, hogy sokat tanulhatunk ebből a misszióból és a jelentésből. A jelentésből világosan kiderül az, hogy a koordináción javítani kell, de azért meg kell állapítanunk, hogy a külügyi szolgálat már jó úton halad, és be, belátja, hogy meg kell erősíteni a koordinációs elemet. A második dolog, hogy a fenntarthatóság vonatkozó intézkedések számba vételés nagyon fontos. Sokszor látjuk, hogy bizonyos intézkedések hosszú távú hatása nem igazán mérhető fel. Nem mérhető fel az, hogy vajon az eredeti politikai célt szolgálják-e. Ez egy különálló téma is lehetne akár, és persze összefügg ez azzal is, hogy a politikának is szerepet kell játszania. Nem tudom, hogy Afganisztánban a politika hozzájárult-e a fenntarthatósághoz. Ezt most nyilván nem a program irányítói felé fogalmazom meg, mint bírálat, hanem inkább a politika felé. A számbevőszék ugye nem felelhet azért, hogy a politika rossz döntéseket hoz, ez a mi felelősségünk, és amikor bíráljuk az ilyenfajta projekteket, akkor nyilván az a rossz politikai döntésekre is visszavezethető mindig, de a lényegi kérdés az, hogy hogyan tudunk javítani a koordináción. Továbbá a külügyi szolgálat és a bizottság közötti kommunikáció is olyasmi, javítani kell, de ha megnézzük a jelentést, akkor az is világosan kiderül, hogy az Európai Unió és a tagállamok közötti együttműködés sem felhőtlen. A mali misszió kapcsán is láthattuk ezt katonai téren és másutt is. A tagállamok a döntéshozatalt követően és a vállalásokat követően mindig nagyon sokáig várnak, amíg végül rendelkezésre bocsátják a szükséges forrásokat és erőforrásokat általában, mindig egyfajta húzavona kezdődik, ezért ezek a projektek már induláskor is nagyon rossz helyzetben vannak. Ez nem az érintetteknek szóló bírálat, hanem a fő kérdés az, hogy a tagállamokat hogy lehetne ösztönözni arra, hogy előbb cselekedjenek. Még sokkal drámai dolgokról is beszámolhatnék a menekült válság kapcsán. Itt is azt látjuk, hogy a tagállamok nagyon gyorsan megfeledkeznek a vállalásaikról. Fontos, hogy a vállalásokat követően azonban a gyakorlatban is mielőbb megtegyék a szükséges lépéseket. Ha Afganisztánban például, vagy más egyéb ilyen válság a területeken a döntéshozatal után nem sikerül azonnal mozgósítani a szükséges erőforrásokat, akkor már eleve egy nagyon gyenge pozícióból indul el egy-egy ilyen projekt vagy misszió. Ezért nagyon értékes az, hogy egy független intézmény, mint a számbevőszék megfogalmazza ezt a kritikát. Nagyra értékelem az európai intézményeket és a külügyi szolgálatot is, és azt, hogy kesztyűs kézzel bánnak a tagállamokkal, de hát azért ez itt nem vezet eredményre. Hogyha a külügyi szolgálat és a parlament is nem hajlandó nyíltan megnevezni ezt a problémát, és nyíltan kimondani azt, hogy ebben az esetben a tagállamok felelnek az egész sikeréért, akkor nagyon nagy nehézségekbe ütközünk majd. Ezért is köszönöm a számbevőszék munkáját, ezt szerettem volna kiemelni, mert szerintem ez itt a legfőbb probléma, és ebből az afganisztáni misszióból tanulhatunk is a jövőre vonatkozóan, levonhatjuk a tanulságokat. Gájer kollégát szeretném egy kicsit bátorítani, talán, hogy ezt még jobban emelje ki, domborítsa ki a szövegében. Köszönöm. Köszönjük szépen, azt hiszem, sok kérdést kell feltennünk. Például az a tény, hogy egy ilyen missziót útjára indítottunk, magában az országban, aztán itt van a Special Representative, aki tíz munkatársal dolgozik, és itt további költségeket látunk, anélkül, hogy az eredményre vezetne, aztán van itt egy EU-s delegáció, amely próbál bekapcsolódni az egész koordinációs folyamatba, de sajnos sikertelenül. Úgyhogy a tanácsban azért fel kell vetni a kérdést, hogy még mennyi pénzt öljünk bele ebbe a misszióba, és nekem mindegy, hogy most ez nemzeti szinten össze, nemzeti szinten befolyt közpénz, vagy EU-s szinten befolyt közpénz, szerintem érdemes lenne igenis felvetni ezt a kérdést. Tudjuk, hogy a külpolitika nyilván egy nagyon bonyolult kérdés az Európai Parlament részére és Néhányan szót kértek, Schmidt kolléganő, tessék. Köszönöm a kérdésem. Lehet, hogy nem diplomatikus, ám sürgető, és egyszerű is egyben. Vajon a 400 millió észszerűen került elkötése, vagy sem? Ezt nem tudtam kihüvelyezni az elmondottakból, holott nagyon egyszerű azt mondani, hogy egy misszió esetén ez, ez pozitív, ez talán nem annyira pozitív, mondhatjuk így meg úgy, kisebb vagy nagyobb az eredmény. A pozitív elemeket mindig nagyszerűen tálaljuk, a negatívokat egy kicsit ö, ö, hát, kevéssé domborítjuk ki. A végén konkrétan meg kéne mondani, vajon jó költötték el ezt a pénzt, vagy sem? Volt-e értelme, vagy sem? A második kérdés ebből adódóan, hogy a, a, mindig, a számbevőszék ajánlásai kapcsán mindig azt mondjuk, hogy igen, reméljük, hogy meg figyelembe veszik a következő cselekvések során ezt meg ezt a ajánlást. Most a számbevőszéknek voltak olyan ajánlásai, amelyet megvitattak az érintettekkel, és végre is hajtották. Ezekből tanulni kell. Tehát szívügyük a felelősek a pénzek tisztességes és észszerű elköltéséért, nem olyan régóta vagyok képviselő, ám szerintem oda el kéne jussunk, hogy megmondjuk végsősoron. Észszerűen költötték el ezt a pénzt, az ajánlások, a számbőszék ajánlásai, meglátásait megval, megszívlelték a következő körben. Erre kéne választoknunk. Világos kérdés volt a széldék képviselő felé. Reméljük, hogy tiszt, világos választ is kapunk rá. Parancsoljon. Köszönöm. Azt gondoltam, hogy a szembevőszéknek intézett kérdés ez inkább, de hát én is válaszolok szívesen a, a külügyi szolgálat részéről. Ez nagyon észszerű és jogosult kérdés ez. 400, a 400 milliós tétel nagyon nagy összeg, egyetértek ebben is önnel, és azt reméljük, hogy a tagállamok is tudják, hogy, hogy mi, mibe kerül mindez. Emberek vesztek élete, emberek haltak meg a misszió végrehajtása közben. Egy Dán tisztviselő, a testőre és egy biztonsági ember hunyt el a misszió végrehajtása közben. Tehát az ár címke mögött még nagyobb tételek vannak. Itt politikai döntés tárgya az, hogy mennyi pénzt szánnak egy-egy célra. Alapvetően tehát egy politikai értékelés, politikai döntés tárgya mindez, és ez a mandátum megfogalmazásában is megjelenik. Szerintem a pénz jól került elköltésre, mindent megtettünk, amit lehet ennek érdekében. Korábban beszéltünk a célok fenntarthatóságáról. Előrelépés született a misszió során, vannak ugyanakkor olyan területek, ahol a fenntarthatóságot lehetne erősíteni. A képzési kapacitások erősítése Afganisztánban létfontosságú, mert lehet ugyan mi képezhetünk embereket, de nem tudjuk az valóságig képezni őket, tehát az országban kell felépülni egy olyan kapacitás, amely tovább viszi ezt a munkát. És ez egy nagyon fontos elem a rendőri erők képzésének tréningének megszervezése. És ott a belügyminisztérium, az afgán belügyminisztérium és rendőri szervek erősítése, általában a joggyakorlat és a bíróságok megerősítése. Sok eredmények közül nem, lát, nem azonnal látható, ám remélem, hogy más EU intézményekkel együttműködve tényleges változást lehet hozni, és ezt elértük az, EU, az afganisztáni EU delegáció is a jogállamiság erősítése működik, és tagállamok is aktívak. Nagy-Britannia, Németország, Olaszország kezdetektől fogva jelen vannak Afganisztánban, és ö, dolgoznak a e területen. Köszönöm szépen. Elnök asszony, elnök úr, hát azt hiszem ez a jelentés sajnos messze van attól, hogy optimista legyen. Ezt meg kell, hogy mondjam. Kiderült, hogy több probléma van itt. Egyrészt a személyzete több különböző szervezet dolgozik a helyszínen, gond van a szakértőkkel, az önkéntesekkel, és azzal is gond van, hogy a helyi szinten sikerüljön megszervezni a munkát, bevonni a helyeket, és egyáltalán a fenntarthatóság is megkérdőjelezik. Engem érdekelne a források felhasználása is. Például a 74-es tételben azt olvastam, hogy a, olvastam, hogy a Jupol pénzügyi adatai alapján a gépjárművek száma 146, de ezek közül működőképes állapotban csak néhány van, és ezt mondom még egyszer, hogy ez a, a hivatalos adatok alapján van így, tehát ebből az állományból hetet lehet a, használni, mert működőképes állapotban van, a járműveknek csak nagyon kis része minősül újnak a, a missziónak a lezárását 2012 óta halogatják, 13, aztán 14, aztán 15, aztán most már 16 lesz. A, az EU-pol vezetője is, vezetői posztján is több alkalommal szerepcsere történt. Tehát nem tudom, talán a célkitűzések eléréséhez komolyabb változásokra lenne szükség, mert itt problémák sorozatával találjuk szemben magunkat, legalábbis egész idáig erre volt példa, nem tudtam információkat kapni arra vonatkozóan sem, hogy a tagállamok szerepe például milyen ebben a misszióban. Ami Lengyelországot illeti, azt tudom, hogy három rendőrtiszt vesz, vesz részt benne, de a többi tagállamról fogalmam sincs, hogy hogyan tevékenykednek. Tehát milyen menedzsment változtatásokra számíthatunk, amely végre a munkát megváltoztatja, tehát érdekelne, hogy ki lesz a esetleg az új vezető, és hogy a tagállamok hogyan járulnak hozzá ehhez a misszióhoz. Köszönöm. Még egyszer a külügyi szolgált képviselőjét, hogy válaszoljon. Um, Nyilvánvalóan nem fogok a tagállamok nevében nyilatkozni. A tagállamok vállalásairól nem beszélhetek, hanem csak uh, ami engem érint, arról tudok beszélni, nem ö, kaptam erről részletes lebontást sem, de hogyha szükséges, akkor ö, lehet ilyen részletes lebontást készíteni. Ugye nyilván értik, hogy a tagállamok döntése alapján alakul ki a misszió struktúrája, a mérete, és az is igaz, hogy a személyzetről is a résztvevő tagállamok gondoskodnak, tehát nyilván a külügyi szolgálat az megteszi a tőle legjobbat, hogy a tagállamoknak útmutatást adjon arról, hogy milyen fajta személyzetre van szükség egy ilyen helyzetben, és így tovább. Tehát nyilván nem tudjuk kényszeríteni a tagállamokat arra, hogy a személyzeti feltételeket végül aztán teljesítsük. Tehát, ahogy angolul mondják, hogy erdei volt, hogy der feet, tehát aki tud és akar, az részt vesz, aki nem, az feláll az asztaltól és kész, nem tudjuk őket kényszeríteni. Mielőtt a helyszínen megkezdik a munkát, mi képezzük a tagállamok által felajánlott szakértőket, embereket, megpróbálunk mindent olyan telhetőt megtenni annak érdekében, hogy jobb minőségben tudjanak munkát végezni, és így tovább operatív szinten is együttműködünk annak érdekében, hogy az igényeknek megfelelő képzést tudjunk nyújtani ezen személyeknek, akik ugye aztán a helyszínen elutaznak. Ez a többi misszióra is igaz. A tagállamok többször is nekifutottak egyébként ennek. A legutóbbi döntés a tanácsban az volt, hogy 2016. december 31 lesz a zárási dátum, és ez, tehát ez egyelőre azt jelenti, hogy mi meg fogjuk ezt tenni, 2016. december 31 lesz a záró határidő. A menedzsment változik egy kicsit, az igaz, hogy az elmúlt években nagyon igyekeztünk arra, hogy megerősítsük a, a monitoring, a belső menedzsment kapacitásokat, a felügyeletet, a külügyi szolgálat itt Brüsszelben igyekezett ezt erősíteni, és hogy a koordináción is javítsunk a többi európai szereplőhöz képest szereplővel, és hogy legyenek a helyszínen ezek a szolgálatok is kapcsolatban egymással, legyenek kapcsolatban a bizottsággal, legyenek kapcsolatban Brüsszellel, és így tovább, ez nyilván az Európai Unió globális stratégiájának a része, és a bizottság programozása magában foglalja ezt. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló maga az előadó Gájer úr. Köszönöm szépen. Igen, először is. a parlament jelentéstevő nevében Schmidt asszony kérdésre válaszolnék. Szerintem a 400 millió euró észszerűen került elén. Hogy elolvassa a 94-es 95-ös szembevőszégi jelentést, az akkori megfogalmazott célok alapján előrelépéseket tudott leírni, és azt mondta, hogy a háromszögből kettőt nem értünk el akkor lehet persze politikailag másképp értékelni ezt, de hát a mi feladatunk az, hogy politikai döntéseket hozunk. A számbevőszék csak azt tudja indikálni, hogy a számíteli kérdések hogyan rendeltek, ám a politikai mérleget nekünk kell levonni, ez a mi munkánk. Ezt nem tudjuk másra tolni. Az, hogy a 400 millió hozzájárult, észszerű módon hozzájárult-e ahhoz, hogy a biztonsági helyzet Afganisztánban javuljon, hát azt a ennek fényében tudjuk a hatékonyság javítására tett kérdéseket, meg a végrehajtás kérdéseit értékelni, és ennek alapján arra az eredményre, ha az ar- mire jutunk, hogy nem volt észszerű, akkor ugye lehet, hogy megtakarítunk némi pénzt a jövőben, de az Európai Unió külpolitikai szerepvállása nem valósul meg, nem történik semmi. Brokkónak teljesen igaza van abban, hogy a misszió elettől fogva nem optimálisan működött, mivel a tagállamok nem bocsattak rendelkezésre a megfelelő forrásokat. Nem ismer, nem ismerem olyan jól az afganisztáni biztonságértet, mint mondjuk észak veszfáliában ahonnan származom, de az, hogy ki, találtunk olyan tisztviselőket, akik nagyon lelkesen odautaztak, és komolyan véve feladatukat ellátták azt ott. És azt mondták, hogy saját életemet is kockára teszem annak érdekében, hogy javítsak az emberek helyzetén, hogy javuljon a biztonságihez Afganisztánban, és az afgánban élő emberek élete javuljon, és ezzel végső soron mindannyiunk biztonsággal javuljon. No, ha, hogy egyik másik tisztviselő eh, ettől visszariadna, azt én megérteném, és megértem. Lehet persze kritizálni a tagállamokat, de az, hogy nem volt mindig személyzet, nem állt rendelkezésre, eh, rendőrök vagy katonák eh, képzésre, az, hát annak az oka nyilvánvaló. Az elnök asszony első kommentárban feltette a kérdést, hogy vajon ér, van-e értelme annak, hogy egyharmad az egész költségvetés arra megy el, hogy magát akar a személyzetnek a biztonságát garantálják, Hát én sem szívesen vinném vására a bőrömet Afganisztánban, ha nem tudnám azt, hogy a megbízó megtesz mindent annak érdekében a munkaadóm, hogy a saját személyes biztonságomra gondoskodjon. Ezeket a jelentős összeget a biztonságra költeni, maga a misszióban részvevők biztonságát garantálva. Ez implicite benne volt az egész a, a misszió feladatrendszerében, és a, köz, a a biztonság és védelmi politika misszióknak sajátja ezek nélkül nem lehet teljesíteni a célt. Persze politikai szemben mondhatjuk azt, hogy az EU bizonyos területeken nem kéne szereplő legyen. A, a külpolitikai szakbizottság elnöke persze majd kommentálja, kommentálhatja azt, hogy vajon helyes döntés volna, vagy sem, de itt is politikai döntést kell hoznunk. Amikor pénzt költünk el, elvégben azt kell megmondani, hogy vajon túl drága-e a biztonságértévítása nekünk. Mondhatja valaki ezt, én nem ezt mondom, én nem jutottam erre a, a, a meglátásra. Ám annak is van politikai konzekvencia, hogy egyáltalán nem találunk személyzet, aki vállalná itt a munkát. Köszönöm szépen. Szeretném azért elmondani, hogy egy félreértéstől van szó. Nem arról van szó, hogy az egészet állítsuk le, hanem hogy esetleg finanszírozzuk egy nagyobb összeggel, hiszen máskülönben nem lehet eredményes az a misszió. Szerintem nem szabad ennyire félve közelítünk a témához, mert hogyha nem vitatjuk meg, hogy elértük-e a célunkat ezzel a misszióval vagy sem, akkor elfelejthetjük az egészet. Muszáj ezekről a kérdésekről nyíltan beszélni. Ayala Sander asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Hát először is szeretnék Ayala úrnak gratulálni a szöveghez, a jelentéshez, a munkájához. És nyilván a szembeveszék ajánlásaival kapcsolatos reakciókhoz. Nagyon összetett és nagyon nehéz misszióról van itt szó, ezt hallottuk, és tudjuk, hogy a költségvetés, ugye a szemvevőszék is megfogalmazta, nem volt elégséges, nem volt megfelelő, és én egyébként örülök annak, hogy ezt az üzenetet valaki végre világosan megfogalmazta, mert ugye az európai politikáknak a célkitűzései sokszor ambiciózusak, mint itt is erre volt példa, de ehhez nem kapcsolódik megfelelő költségvetés, sőt a költségvetés csökken. És ez máshogy is igaz, sokszor azért nem tudjuk elérni aztán a célkitűzéseket. 400 millió? Hát igen, az előadónak igaza van, ezt a pénzösszeget a körülmények között a lehető legjobban felhasználták. Nézzük meg például az Ukrajnát érintő költségvetést. Ukrajna az EU-hoz nagyon közel lévő ország, ugye, és nézzük meg, hogy mi a helyzet, és hogy micsoda méreteket ölt a menedékválság. Látjuk, hogy az ilyen vészhelyzetek, vagy sürgős helyzetek milyen problémákat vetnek fel. Egész egyszerűen tisztában kell azzal lenni, hogy a számvevőszék ajánlásait mindig nagyon alaposan meg kell fontolni. Spanyolország egyébként száz főt küldött el, száz rendőrtisztet, két tolmács is, tolmácsot is, akik egyébként nem tértek vissza, ők elveszítették az életüket, pedig kiárt volna nekik a legjobb biztonság, amit csak biztosítani lehet, de ugye sajnos nem voltak elég fontosak Európának, és egy ilyen így ezért elvesztették az életüket. Egy ilyen kaliberű misszió esetén azt hiszem mindenképpen el kell fogadni a számvevőszék ajánlásait. Helyes a számvevőszék ezen megállapítása, hogy a költségvetés elégtelen volt. Az érintett szervezeteknek is csak ezt tudom mondani, hogy a számvevőszék ajánlásait érdemes követni. Hát, talán nem kellene ilyen nagyot, ilyen sok mindent elvárni egy ilyen projekt esetében. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Tojrer képviselő. Egyrészt jónak tartom, hogy az AFED szakbizottság elnökével és az AFED beli kollégákkal közösen tanácskozunk, ezt többször is érdemes lenne megismételni, és emeli a konszakbizottság fényét is, hogy jelen vannak a kollégák. Arra reagálnék, amit a kolléganő mondott, hogy az ember átolvassa a jelentést, akkor ebből látható, és ezt nem szeretném nem megemlíteni, hogy nehéz volt olyan rendőröket találni, olyan rendőrtiszteket, akik hajlandóak voltak vállalni ezt a nagyon kockázatos missziót. Hogyha az ember NATO munkatársakkal beszél, én egy román állampolgárságú NATO munkatársal beszélgettem el, aki Szarajevóban volt a KFOR csapatokkal, és más missziókban is részt vett, akkor világosá válik, hogy ez milyen nehéz munka, ezért szerintem érdemes lenne a Konszakbizottság részéről is a hálánkat kifejezni azoknak a rendőrtiszteknek, akik hajlandóak voltak Afganisztánban részt venni ezen a misszión. Ez az egyik. A másik, hogy ezek a missziók, illetve ez a misszió konkrétan rendkívül nagy jelentőséggel bír, mert ha például azon gondolkodunk, hogy majd kivonjuk a katonai erőket előbb-utóbb, akkor ezt megelőzően újjá kell építeni az államot azért, hogy az afgán hatóságoknak át tudjuk adni az egész új struktúrát. Ha ez nem sikerül, akkor gyakorlatilag hiába adták életüket azok, akik azért harcoltak, hogy Afganisztánban egy stabil, demokratikus jövő elé nézhessen a helyi lakosság. Ezért most nem az a kérdés, hogy szükség volt-e erre a misszióra, és hogy pénzt pazaroltunk-e el, hanem a lényegi kérdés sokkal inkább az, hogy sikeres volt-e a misszió. Nyilvánvalóan itt vannak bírálandó pontok. Egyrészt az, hogy az afganisztáni rendőrségi együttműködési tanács esetében nem sikerült megfelelően koordinálni a munkát. Úgy tűnik, hogy ott inkább a saját irányításra ment el az energia, és nem a tényleges munkára. Aztán a NATO-val való együttműködésben is voltak gondok. Ugye sok EU-s tagállam NATO tag is, gyakorlatilag barátok közötti problémákról van szó, ezeket elvileg tudni kellene megoldani. A bizottságtól azt szeretném kérdezni, hogy a Lessons to be Learned, tehát a levonandó tanulságok címszó alatt vannak-e már javaslatok arra, hogy hogyan kellene a jövőben majd az ilyen közös rendőrségi missziókat kialakítani, hogyan lehetne a kapacitásokat úgy képíteni, hogy a jövőben ez működőképesebb legyen. Szerintem nem jó megközelítés mindig új személyeket keresni az ilyen missziókhoz. Nem kellene elgondolkodni azon, hogyha már globális szinten újra és újra olyan helyzet alakul ki, hogy stabilizálnunk kell egy-egy országot, akkor talán érdemes lenne a szükséges kapacitásokat, kompetenciákat kiépíteni. Csak hangosan gondolkodom ezen, tudom, hogy ez nem a KONT szakbizottság illetékességébe tartozik, de ha ma már a bizottság kapcsán beszélünk a teljesítmény alapú költségvetési tervezésről is, akkor érdemes erről is elgondolkodni, ezért is bátorkodtam példákkal előrukkolni, hogy kézzelfoghatóbbá tegyem, hogy mi is a kérdésem lényege. Egy utolsó kérdés, a jelentést olvasva felmerült bennem, hogy mik is ezek a mission cells, ezek a missziós sejtek. Érdekelne, hogy ezek hogyan működnek, illetve hogy itt milyen problémák adódtak. És zárásképpen a cél elérése érdekében ön szerint az intézményeknek a misszió folytatását kellene jóváhagyniuk, vagy úgy gondolja, hogy a meghozott döntés, miszerint a missziót nem folytatjuk, helyén való, tekintettel a célokra. Tehát másképpen, kérde, másképpen megfogalmazva a misszió cél, elérte a célját, és valószínű-e, hogy most már stabil a helyzet, vagy pedig vannak arra utaló jelek, hogy az elért célok illékonyak. Nem tudtuk hosszú távon véghez vinni azt, amit szerettünk volna, mert ha ez utóbbi igaz, akkor költségvetési szempontból azt mondhatnánk, hogy ez a misszió kudarcot vallott. Köszönöm. Köszönöm szépen az afgán hatóságoknak való átadás kérdése rendkívül fontos valóban, tudni kellene, hogy ez hogyan néz majd ki, és tudjuk, hogy 2016 végére ütemeztük ezt, a lépést, kérdés, hogyan készítjük fel az afgán hatóságokat mindenre. Merci beaucoup. Euh, effectivement, beaucoup de questions. Euh, tout d'abord, euh, Nagyon sok kérdést kaptam. Először is talán a nemzetközi rendőri koordinációs testületről, ugye ez nagyon fontos. Hát ez az eszköz nem töltötte be teljesen a szerepét, de nyilván nem Afganisztánban a misszió azért évek, éveken át támogatta, vagy támogatást kapott, azt tudni kell, hogy a nemzetközi partnerek részéről nem volt mindig meg a, a támogatás a működéshez szükséges támogatás, ami a teljesítmény alapú menedzsmentet illeti engedjenek meg egy-két megjegyzést ezzel kapcsolatban, a misszió szinten és Afganisztán szinten is. Először is az itteni szolgálatok és a misszió helyszínén is a szolgálatok mindentőlük tehetőt megtettek, nagyon professzionális volt a hozzáállásuk a célkitűzések meghatározásában, a tervezett cselekvések meghatározásában, a monitoringban, és aztán pedig a végrehajtásban is. Nagyon szigorú benchmarking feltételeket alkalmaztak, és valóban precízen ellenőrizhető célkitűzéseket fogalmaztak meg. és mindezt úgy, hogy a, a helyi hatóságok is részt vettek ebben. Ugye két dolog van itt, a projekt cellák, sejtek és a, a mission cells, és hát nyilván hatalmas nagy a szükséglet, ami az anyagokat illeti, a járműveket és így tovább eszközöket, a helyi hatóságok képességét tudjuk hogy mennyi a hozzájárulása. És ami a helyszíni igények felmérését illeti, rögtön kiderült, hogy a mi erőfeszítéseinkhez még másnak is társulnia kell, azaz konkrétan az eszközök és berendezések biztosításában, mert ezekből nem volt elegendő, de nyilván mi sem tudtunk hatalmas mennyiségű eszközt rendelkezésre bocsátani, mert a CSZP misszióknak nem elsősorban ez a feladata. Viszont képzést azt tudunk biztosítani, illetve olyan eszközöket, amelyeket aztán felhasználhatnak a helyi hatóságok. Nyilván az építkezés és egyebek nem hozzánk tartozik, ezeknek a támogatása más európai fejlesztési eszközök feladata. Aztán ugye arról is beszéltünk, hogy a célkitűzéseket elérte-e a misszió vagy sem, hát nyilván van egyfajta operatív aspektus, és a másik pedig a politikai aspektus, amit meg lehet vizsgálni, és ugye a kettő közül mindig egy nagyon finom kis keverék, aminek aztán az eredményeképpen megszületik az a döntés, hogy egy misszió befejezze a tevékenységét vagy sem. A tagállamok ugye úgy döntöttek az afgán területet vizsgálva, hogy 2016. december 31-e befejeződhet a tevékenység, az afgán hatóságok is fejlődtek, előre léptek, tehát az a döntés született, hogy fenntartható, és hogy másfél éven belül, másfél év múlva le lehet zárni ennek a missziónak a tevékenységet, és a tagállamok tehát ennek alapján, ezeknek a vizsgálatoknak, felméréseknek az alapján hozták meg a döntést. Végül pedig, amikor valaki azon dolgozik, hogy egyrészt kidolgozzon egy missziót, és utána pedig, hogy azon dolgozzon, hogy ezt hogyan lehet lezárni, de amikor felmerül ennek a lezárásának a gondolata, akkor mindig több szempontot kell figyelembe venni. Az egyik az ezek közül, hogy a helyi hatóságok tovább tudnak-e menni. Ugye ez angolul azt mondjuk, hogy fly solo, tehát hogy valaki képes-e egyedül tovább menni. Elnézést kérek az idegen terminusokért. De hát nyilván ez a döntés a tagállamokat is illeti. Hogyha a helyi hatóságok még nem erősödtek meg kellőképpen, akkor más partnereket kell találni, hogy látható legyen, hogy biztosítható legyen a folytatás. És egyébként Afganisztánban például az igazságszolgáltatás esetében ez derült ki, ugye év végéig a phasing out az lebonyolódik, de kiderült az, hogy további támogatásra van még szükség ettől függetlenül, tehát politikai és stratégiai támogatásra szükség van, és ez azt jelenti, hogy továbbra is bizonyos aspektusok miatt az afgánféle kapcsolatban leszünk. A tagállamokkal is, ugye, ahogy mondtam, kapcsolatban voltunk, lesznek olyan tagállamok, amelyeknek kétoldalú projektjei valósulnak majd meg, a helyi szinten, tehát lesz azért még itt utókövetés vagy folytatás, attól függetlenül, hogy maga a misszió befejezi a tevékenységét. Ugye itt egy páran mondták, hogy ugye az ember tervez, és aztán megnézzük, hogy mi valósul meg abból. Felmerült a kérdés, hogy mi történt volna, hogyha nem lett volna ez a misszió, Hát az biztos, hogy a kérdés nem valósult volna meg, az afgánok nem tudták volna a saját rendőri erőiket így kiképezni, és ugye tudják, hogy a terrorizmus szembeni harc miatt is fontos, hogy az átfogó megközelítés legyen, mondjuk egyfajta európai megközelítés is, és az is fontos, hogy megértessük az afgán hatóságokkal, hogy mennyire fontos a civil rendőri tevékenység, és hogy tudjanak számítani erre, és hogy a lakosság bizalma meglegyen, mert a lakosság bizalma nélkül, nélkül ugye nem lehet megnyerni ezt a csatát. Nagyon köszönjük. Még egyszer megadnám Veszberg úrnak a szót az Európai Szenvedőszéktől. Veszberg úr, van-e arra vonatkozó adat, hogy a 400 millió euróból közvetlenül mennyi jutott el az afgán rendőrségnek? Parancsoljon. <clears throat> I must say that uh, I have to... Meg kell mondjam, hogy ezt a számot uh, utána, utána kell járjak, és írásban kell válaszoljak, így fejből nem tudom. De azért egy dolgot hagyd tegyek hozzá a válaszhoz. Hogy vajon megérte vagy sem. Egyszerűen fogalmazva. Ne feledkezzünk meg arról, hogy amikor a talibán megdönt, hatalmát megdöntötték, akkor nem létezett egyáltalán rendőrség, mint olyan. És amikor tavaly Afganisztán sikeresen megszervezte, és, me, és meg is védte az általános változás, választásokat, lebonyolították, a valaha volt legbiztonságosabb választások voltak ezek Afganisztánban. Hát ez nyilvánvaló, hogy erre nem lett volna lehetőség, anélkül, hogy a civil rendőrség fölállt volna és jól működött volna, hiszen ezek védték a, a választások lebonyolítását. Úgyhogy, hogyha eredményeket akarunk nézni, hát megemlíteném ezt az eredményt. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Lezárásképpen a jelentőstevőt illeti. Nem, bocsánat brokkolega még kapszult. Köszönöm szépen, két-három mondatot mondanék csak. Az a kérdés, hogy mi, mi jót hozott ez a dolog. Ez hát egy szükséges misszió volt, ha feltételezzük azt, hogy az afgán misszió általában helyén való. Tehát ha egyiket elfogadjuk, akkor a másikat is el kell fogadjuk. Nyilvánvalóan nem lehet egy országot stabilizálni, csak katonai eszközökkel, meg kell adni egy államnak a lehetőséget, hogy magát megszervezze, saját biztonságáról gondoskodjék, ennek lényegi építőköve a rendőrség fölállása. Az, hogy az egész afgán misszió helyén való-e, vagy helyese, vagy sem, hát az már lefutott kérdés, itt óvatosan kell fogalmaznunk, de ha, ha már az ember nekifogott és megcsinálja, akkor végig kell csinálni, ha neki fogott az ember. És az Európai Unió ilyen értelemben nem kételkedhet a misszió jogosultságában. Ezt a missziót befejeztük, lezártuk sikeresen, és ennyi levonható tanulságként. Így. Ugyanakkor a teljes rendezvény végkimenetét illetően nem vagyok olyan optimista, mert hogyha az ez év elejé értékelésen részt vettem volna, nem vagyok benne biztos, hogy azt mondtam volna, hogy 2016-ra vonatkozóan minden rendben van. Annyit ezzel hozzátennék. Köszönöm. Der Berichterstatter zum Abschluss. Ez éppen a végül a jelentéstevő lezárásként. Glaube ich kann mir Hát azt hiszem, nincs is mondandó így a végén, szerintem magáért beszél. Az eszmecsere úgy tűnik, hogy a szabizottságon belül van némi nézet eltérés azt illetően, hogy ezt a missziót politikailag hogyan kell értékelni. Én nagyjából azzal értek egyet, amit Brók úr mondott, hogyha az afganisztáni körülményeket nézzük, akkor ott elengedhetetlen volt egy nemzetközi misszió, és azt a véleményt is osztom, hogy az Európai Unió igenis büszke lehet erre a misszióra. Nyilván vannak dolgok, amin érdemes lenne javítani, és ez egy olyan munkadokumentum, amely nem kapcsolódik döntéshozatalhoz. Gyakorlatilag a jelentéstevő vagy jelentéstevők a bizottsági és az EKS-re vonatkozó mentesítéshez használják majd fel ezt a dokumentumot, ennek alapján is döntenek majd, hogy megadják-e a mentesítést, vagy sem. Brók úr megjegyzését úgy értelmezem, hogy a mentesítés kapcsán azért érdemes még egyszer megnézni a pénzek felhasználásának kérdését, A második megjegyzésed inge tisztázta a dolgokat, az első akár félreértéseket is szülhetett volna, úgyhogy majd fogok módosításokat megfogalmazni a mentesítés kapcsán, azért, hogy egy kicsit világosabb legyen, hogy egészen pontosan hogyan is kell ezt látni, értékelni. És várom természetesen az együttműködést a jelentéstevővel. Köszönöm. Köszönjük szépen! Nyilván az Európai Uniónak nincs haszna abból, hogyha olyan dolgokat finanszírozunk a költségvetésből, amelyekre nem is tudunk befolyással lenni, és jelen pillanatban így állnak a dolgok, és hát erre hívta fel a figyelmet Bró kolléga is. Fontosnak tartom ezt a felvetést. Köszönöm szépen, akkor a közös ülésünk végére értünk. Köszönöm szépen az afetbeli kollégáknak és Bró kollégának, hogy lehetővé tették ezt a közös munkát. Hamarosan újra találkozunk. Lesz szó még egy misszióról, az EULEX misszióról Strasbourgban az elnökségi ülésen. Az EKS sajnos elég megbízhatatlan partnernek mutatkozik, ezért az időpont még némileg ingatag, de jó lenne ott is találkozni. Ezzel a ülés lezárult, zárt ülés következik a koordinátorok üléseznek. Köszönöm, délután folytatjuk a munkát 15 órakor.